Bueno, vamos a empezar porque Kezdjük meg a délutáni munkát. Tenemos con nosotros a una persona importante. Egy nagyon fontos személy van itt velünk, illetve lesz itt velünk, akire még várnunk kell. Jaki Előker úr, az ENSZ emberjogi tanácsának elnöke. találkoztunk Genfben a nagykövetúrral, és meghívtuk, hogy jöjjön el a szakbizottsági ülésünkre az Emberi Jogi Bizottság szakbizottsági ülésére, itt, amikor egyébként is Brüsszelben jár. Nagyon fontos szerepet játszott ő az ENSZ kereteiben, ezt nagyon jól tudjuk, hiszen nagyon fontos eszköz az ENSZ, nagyon sok elemet tartalmaz, lehetővé teszi, hogy átfogó, széles körű képet tudjunk kapni az emberi jogi helyzetről a világban általában. Szeretnék köszöntet mondani Rücker úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az ő segítségével elemzést tudunk majd végezni a jelenlegi perspektívákról, az emberi jogi helyzetről. Ő, ahogy mondtam, az ENSZ emberi jogi tanácsának az elnöke. Nem is húzom az időt, átadom a szót a nagykövet úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt a bizottság képviselők, hölgyeim és uraim. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma. Köszönöm az albizottságuknak, hogy meghívtak. Azt követően, hogy természetesen nagyon gyümölcsöző megbeszélésünk volt a delegációval. Ranciano és eh, G úr is ott járt a márciusi Genfi ülésünkön és nagyon jó tárgyalást folytatunk. Örülök annak is, hogy jelen van Magarini fő, jelen volt Magarini főképviselő is márciusban. Az önök látogatása, valamint az alelnök, a főképviselő látogatása aláhúzta, hogy az Európai Unió elkötelezett az igen erős multilaterális emberi jogi rendszerért. Önök, mint az Európai Parlament, a legnagyobb transnacionális demokratikusan választott testülete a világnak, és ennek tükrében, ha bármilyen alkalom van, hogy együttműködjenek az emberi jogi tanácssal, delegációjuk révén, az üléseinken, nos, azt mindig nagyon nagyra értékeljük Genfem. Látogatásom ennek tükrében a, az önök parlamentje és az emberi jogi tanács közti szoros együttműködés erősítése célját követi. A legutóbbi ülésünk a létrehozásunk óta 29. 29. ülés volt júniusban. Most ezzel kapcsolatban általános megjegyzéseket szeretnék elmondani. 2006-ban jött létre a tanács annak érdekében, hogy az egyetemleges jogokat, emberi jogokat egységes, tisztességes és mindenféle megkülönböztetés nélküli formában segítse. Az emberi jogi tanács az emberi jogsértéseket vizsgálja a világ minden pontján, különösen a súlyos és szisztematikus jogsértéseket próbálja mielőbb kivizsgálni. Természetesen ennek alapján ajánlásokat készítünk. Mint önök is tudják, az Emberi Jogi Tanács tíz évvel ezelőtt a milleniumi reformok részeként jött létre. A többi ENSZ pilléreinek tükrében kell nézni a béke és biztonság pillér, amely szintén mérföldkör, a 2005-ös mérföldkő követ jelentő reforma keretében jött létre, és a másik pillér a fejlesztés és prosperitás pillére, amely szintén 2005-ben a millennium célok keretében mérföldkövet jelentő célkitűzéseket határozott meg, és az emberi jogi pillér, aminek keretében maga az emberi jogi tanács létrehozása volt a mérföldkő 2005-ben. Nagyon konkrét jellemzőink is vannak, mindjárt kitérek erre. A, a tanács munkája, állásfoglalásai valóban ha, nagy hatásúak, és rávilágítnak olyan emberi jogi helyzetekre, amelyek egyébként sötétben, félhomályban maradnának. Egységes platform ar, ahhoz is, hogy tudatosítson a súlyos és szisztematikus emberi jogsértésekkel kapcsolatos ügyeknek, és felhívja ezekre az üléseket. Az emberi jogi tanács legutóbbi ülése is azt bizonyította, hogy valóban erre e, mód is kerülhet. A 29. ülésünk egyik legfontosabb napirend pontja az Európai Unió kérésére volt a migrációs és emberi jog és a migránsok emberi jogi e, területen érvényesülő jogai. A migránsok emberi jogaira és a az emberi jogi főbiztos és más nemzetközi szervezetek és érintett szervezetek képviselőinek bevonásával indult el a területre vonatkozó vita a különböző válságok és emberi jogi problémákat célozta meg. A migrációt sok szempontból igyekeztünk megvilágítani, de az emberi jogokat elsősorban. Nagyon sok állam elismerte, hogy a válságot a mostani válságot csak globális és átfogó megközelítéssel lehet kezelni. A legalap, a, mozga, a mozgások, a migrációs mozgások gyökereinek és az, azzal kapcsolatos problémáknak megvizsgálásával. Az instabilitás, törékeny, a, az államok törékenysége és a változás és a szegénység közti konfliktus a vita során valóban kimutatta, hogy minden országnak a tranzitországok, a célországok és minden más érintett ország közös felelősséggel van. Két állásfoglalást fogadott el a tanács, az egyik a migránsok átutazóban lévő migránsok emberi jogi, jogai, a másik pedig a migráns gyerekek, egyedül utazó migráns gyermekek és tinédzserek jogai. Egy újabb kezdeményezés volt a legutóbbi ülésünkön az ember, a ruinda muzulmánok és egyéb miamári kisebbségek emberi jogi helyzete. A főbiztos, aki az emberi jogsértésekről készített jelentést, elsősorban az embercsempészetről és a kényszermigrációról, a nyelvi, vallási és kisebbségi és egyéb kisebbségek ellen elkövetett jogsérelmekről nem csak egy kisebbséget érint ez a helyzet, sőt az idő során romlik a helyzet, ahogy a rendkívüli jelentéstevő beszámolt erről. Súlyos, látható és hallható esetek voltak, amiket maga a különleges jelentő is megtapasztalt, különösen súlyos esetekről is van szó a Miamári legfontosabb Miamári jelentés legfontosabb tulajdonsága az, hogy holisztikus, és megpróbálja a legfon- ezt a fontos kérdést a tanács napi rendjén tartani. A szekció elején a főbiztos jelentését is meghallgattuk. Az emberi jogi főbiztos elmondta, hogy a jogállamiság keretében az emberek méltóságának, jogainak és büszkeségének megtartása nagyon sok esetben sérül, és ezt a három hetes ülésszakunkon több alkalommal is megtárgyaltuk. Az állam felelősségét mindenképpen alá kell húzni ebben, hiszen ez az a kérdés, ami az elmúlt hónapban különösen fontosnak bizonyult. Áprilisban Boko Haramról volt egy különülésünk, ott egy konszenzusos álláspontot sikerült elfogadnunk, melyben szintén utaltunk az állam felelősségére abban, hogy a terrorizmust leküzdje. A terrorizmus kérdésével a a terrorizmus fenyegató fenyegetése, folyamatos fenyegetése mellett súlyos bűncselekményeket követnek el világszerte, és a terrorizmus elleni harc során ez mindenképpen figyelembe kell venni. A, az emberi jogokat, ennek kapcsán is mindenképpen védeni kell Boko Harával kapcsolatban, és az áprilisi különleges ülésen kiemeltük ezt az előadók, nem csak, hogy elítélték azokat a bűncselekményeket, amelyeket a civilek elsősorban nők és gyermekek ellen elkövették, hanem sürgették a, a, az államokat arra, hogy a terrorizmus elleni harcban az áldozatoknak és az érintetteknek az emberi jogait tartsák tiszteletben. Az eljárások alap, keretében alapvető jelentéseket hallgattunk meg. A, ne, a fai diszkrimináció, a, szegény, a súlyos szegénység és a szólásszabadság körében 14 munkacsoport jelentést is elfogadtunk az egyetemleges időszakos áttekintés keretében Spanyolország és Svédország kapcsán, és ezzel egy, egy lépések közelebb kerültünk a folyamat második fontos ciklusához. Míg miért olyan fontos a tanács. A főtitkár elmondta, hogy óriási lehetőségekkel, biztos lehetőségekkel rendelkezik a tanács annak érdekében, hogy a világ legsötétebb sargaiban is biztosítsa az emberi jogokat elhangzott, hogy akkor, amikor ez az új mechanizmus létrejött, és ugye ez az egyik unikális tulajdonsága, amelyet tíz évvel ezelőtt kvázi kitaláltak, amikor a tanácsot létrehozták a milleniumi reformok keretében, hogy egy egyetemleges periódikus áttekintést fognak négy és fél évente adni, minden egyes ország emberi jogi eredményeit alaposan átvizsgálják. Valóban a a második ciklus végére érünk most már, és nem csak az összes ENSZ tagállam vesz ebben részt, és igenis nagyon is számít, hogy hogyan értékelik a teljesítményüket, hanem az UPR az egyetemleges periódikus áttekintés keretében az emberi jogi kérdéseket szempontból is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a fejlődést mérni az emberi jogok különböző területén, az egyezmények kapcsán. A, az első UPR ciklus ajánlásait össze szoktuk ilyenkor hasonlítani a másodikével. Ez tulajdonképpen nagyon jól kimutatja, hogy hol vannak előrelépések és hol vannak még hiányosságok. Hadd illusztráljam ezt például Fiji kapcsán az emberi jogi eredmények szempontjából az első és a második ciklus között Fidzsivel kapcsolatban óriási különbségek voltak. Genven Fidzsi nagyon aktívan vett részt, és elmondta, hogy az első áttekintés alapján eltörölték a halálbüntetést. Ez az egyik sikertörténet, nagyon sok más lehetnek különböző országokkal kapcsolatban fenntartani, nem szabad megemlíteni, nem szabad ezekről megfeledkeznünk. Természetesen kulcsfoltosságú az áttekintésekkel kapcsolatban az, hogy az ajánlásokat megfogalmazzuk, és vannak olyan esetek, amikor ez nagyon-nagyon sokat számít. Az Egyesült Államok mintegy 350 ajánlást kapott a legutóbbi májusi áttekintés során, és az ajánlások végrehajtását, illetve az erre kidolgozott eszközöket nyomon is követjük. Tehát figyeljük a végrehajtás, és nagy, nos, a következő, illetve a harmadik ciklus megkezdése előtt mindezt még egyszer végig kell tárgyalni. Térjünk vissza a tanácsra. A legutóbbi ülésen 25 állásfoglalást fogadtunk el, és egy elnöki nyilatkozatot. Négy mandátumot meghosszabbítottak, és a különleges eljárások számára kettő újat kineveztek. Egy új független szakértőt neveztünk ki um, az emberi jogi szakértők sorába, a a, a magánszférához való jog egy olyan terület, amelyet szintén vizsgálunk, tulajdonképpen erre vonatkozóan is kineveztünk egy különleges jelentéskészítőt, egy máltai kollégát, aki ezt fogja vizsgálni. Szeretném elmondani, hogy a szövegeket konszenzusos alapon fogadjuk el, annak ellenére, hogy nagyon nehezek a tárgyalások. Úgy gondolom, hogy folytatni kell továbbra is ezt. A lehető legnagyobb és legtöbb konszenzust kell elérnünk, természetesen az ellenmondásos szavazásokat elkerülni. Az, hogy polarizáljunk, illetve antagonisztikus módon feltárjunk valamit, az a párhuzam és együtt, a párbeszéd és együttműködés keretében a, a Genfi munka szellemében értelmében szintén meg kell, hogy valósuljon. Ezek alapján kell a konszenzust elérni, és így az arány elég jó. A, te, a tematikus emberi jogi kérdések. Nők joga, a nők elleni erőszak jelentős figyelmet kapott, összesen három panelvita volt az emberi jogokról különböző szempontokból, ezek között a, az oktatáshoz való jog, a nők a gazdasági és politikai döntéshozatalban, és a nők elleni családi erőszak. Elfogadtunk egy nagyon fontos állásfoglalást a nők elleni erő, mindenféle erőszak ellen, különösen a családon belüli erőszakra összpontosítva elfogadtunk a nők elleni diszkriminációra vonatkozó állásfoglalást, és előremutató nyelven fogalmaztuk meg. Végül az összes állásfoglalást konszenzusos alapon fogadtuk el. Természetesen nyilvánvalóan van ellenzék, amit néha, ami néha megnehezíti a folyamatos párbeszéd konszenzusos törekvéseit. Az Európai Unió természetesen mindig is tovább, mint ahogy eddig is, az a nők, emberi, nők jogainak szó, szószólója lesz konszenzus sikerült elfogadni eh, Dél-Szudánra vonatkozó ország jelentése vonatkozóan. Egy darabig úgy tűnt, hogy nem sikerül majd, de a szavazásnál mégis sikerült a konszenzust megkapni. Az állásfoglalást annak ellenére, hogy nagyon erős volt, elfogadtuk. Eznek része volt a tényfeltáró misszió, a dél dél-szudáni emberi jogi helyzet és a megbékélés vizsgálatára átfogó vizsgálatot akarunk a feltételezett súlyos emberi jogi és egyéb jogsértések kivizsgálására vonatkozóan, és elfogadtuk azt, hogy támogatjuk a megbékélés és a beszámoltathatóság kapcsán kifejtett erőfeszítéseket. Dél-Szudán jelenlegi helyzetén mindenképpen javítani kell, a, ha szükséges, a tanács megfelelő ajánlásokat is fog tenni annak érdekében, hogy megfelelő technikai támogatást biztosítsunk, és egy különleges jelentéstevőt is kinevezzünk. Talán elmondanám most, hogy mit is jelent a technikai támogatás a munkánk során. Nagyon gyakran a tanácson belül arról beszélünk, hogy mm, egy ország e helyzetéről a négyes téma vagy napirendi pont alatt beszéljünk, és a tízes alatt pedig a technikai együttműködést beszéljük a különböző országokkal. Volt egy olyan jelzés, amelyet a tanács megbeszélt már többször is, az az volt, hogy milyen kritériumok lehetnének arra, hogy a négyes vagy tízes témakörre vonatkozó állásfoglalást adjunk ki. Nos, ez mindig a politikai akarat. Ha van politikai akarat, akkor a tízes témakör állásfoglalásába veszük be, ha nincs, akkor nagyon gyakran a négyes témakörű állásfoglalást kell, hogy hozzunk. Szíriával kapcsolatban szintén volt egy állásfoglalás, amely a beszámoltathatás hatás a beszámoltathatóság jelentőségét hangsúlyozta emberi jogi kérdésekben és humanitárius kérdésekben, hiszen jelentős visszaértések voltak a különböző áldozatok való bánásmódban. Tudjuk, hogy Szíria helyzete rendkívül átfogó, bonyolult, különböző listák vannak a feltételezett bűnelkövetőkre vonatkozóan. Az ő beszámoltathatóságukkal kapcsolatban is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy más fórumokon is ez a vita alapja például a biztonsági tanácsban is. Tehát arra támaszkodnak, amit mi következtetünk. Az ukrajnai emberi jogi helyzetet is napirendre tűztük, sajnos azonban nem sikerült konszenzusra jutni, szavazni kellett. Az állásfoglalást aztán többségi szavazattal fogadtuk el, és a főbiztos a tanácsnak szóban fog erről beszámolni, és a, a periódikus jelentések kapcsán az ukrán emberi jogi helyzetről a továbbiakban be fognak szállni. Mint tudják, van tényfeltáró missziónk Ukrajnába, amely rendszeresen készít jelentéseket a tanács számára. Ennek tükrében talán meg kell, hogy említsem azt is, hogy elkezdtünk egy másik metódust, formátumot arra, hogy a főbiztos hogyan számol be a tanács előtt, nem csak a márciusi, júniusi és szeptemberi állandó üléseken, hanem egy új formát is bevezettünk, amikor a főbiztos Genfen eligazítást tart az emberi jogi tanácsnak egy informális megbeszélés keretében. Ez úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú, hiszen jobban tudunk reagálni az adott esetben felmerülő helyzetekre. Nem köt minket a rendszeres ülések menete, vagy a rendkívüli ülés összehívása. A Fehér Oroszországgal kapcsolatban a 32. ülés kapcsán tárgyaltunk. Ezen kívül pedig, ahogy önök is tudják és olvasták, a Gáza Bizottság, a Vizsgálóbizottság is bemutatta jelentését. A legszélesebb izraeli áldozatokkal és e, tanúkkal tárgyaltak a vizsgálóbizottságnak a tagjai, és meghatározták azokat a lépéseket, amelyeket biztosítani kellene ahhoz, hogy az elkövetett bűnök elkövetőit megbüntessék, felelősségre vonják. Az ajánlások végrehajtására vonatkozóan egy jelentést is eh, kiadtunk, és a, a 2016-os márciusi ülésre pedig ezeknek a végrehajtását fogjuk megvizsgálni. Eritreával kapcsolatban egy eh, hosszú jelentés, 500 oldalas jelentés született, talán látták már, amely olyan léptékű és mértékű bűncselekmények és emberiség elleni bűncselekmények elkövetését vázoltuk, amelyet nagyon ritkán tapasztalunk bárhol másod. A ezzel tulajdonképpen fontos látni, hogy objektív információkat tudjunk gyűjteni, hiszen az érintettek érdekében ez a legfontosabb. Most nézzük meg a civil társadalom helyzetét. Az elején már említettem, hogy amikor a, az emberi jogi tanácsot létrehozták a milleniumi reformok keretében, két unikális vonása volt. Az egyik maga az UPR, tehát az univerzális eh, periódikus eh, áttekintés, a másik pedig, ami véleményem és az összes megfigyelő, vagy sok megfigyelő eh, szerint a civil társadalom szerepe, ami rendkívül fontos. Ez természetesen nem olyan, ami additív, hanem alapvető funkciója a tanácsoknak. Egyszerűen nem lehet a munkánkat tanácsként a civil társadalom aktív részvétele nélkül elkövetni. Nem csak, hogy meghallgassuk a tanácson belül a véleményüket, hanem hogy egyfajta tükörként is szolgáljanak a helyi, regionális civil szervezetek. Egyfajta tükröt kell, hogy tartsanak elénk a végrehajtással kapcsolatban és az ajánlásainkra vonatkozóan. Ez abszolút fontos, és továbbra is nagyon fontos kell, hogy maradjon így tudjuk biztosítani, fontos, hogy biztosítsuk a teret ahhoz, hogy a tanácson belül a civil társadalom képviselői megfogalmazhassák véleményüket. Vannak a különböző országok, országokban már korlátok, akkor, amikor otthon fogalmazzák meg véleményüket, vagy amikor Genfbe próbálnak jönni, vagy Genfben próbálnak szót kapni. Egy dolgot tehetek elnökként, hogy nagyon figyelmesen minden megszorítást nyomon követünk, amiről tudomásunk, tudomást szerzünk, és konszenzus próbálunk a tanácson belül arra vonatkozóan is elérni, hogy a civil társadalom a munkánk része, nem pedig olyasmi, ami egyfajta másodlagos vagy mellékletes dolog. Ez a feladatunk, felelősségünk, és nagyon fontos elnökségem idejére is, hogy a civil társadalommal a kapcsolatot fenntartsuk, biztosítsuk és őrizzük. Ha előre tekintünk, és az emberi jogi állásfoglalások relevanciáját, vagy a Genfi vagy a New Yorki közgyűlési terven kívül is érvényesíteni akarunk, akkor azt kell, arra kell figyelni, hogy a munkánk hatására, nem pedig a, a mennyiségére figyeljünk. A naptári években eh, mindig három átfogó prioritásokat próbálok meghatározni, amelyek az intézményi és funkcionális szempontokkal van kapcsolatban. Az egyik, hogy javítsuk a New York-Genfi kapcsolatot, eh, intézményi kapcsolatokra gondolok, a közgyűlés és a tanács közti kapcsolatot, de a finanszírozáson is javítani kell. Talán tudják, hogy az emberi jogi pillére az ENSZ-ből csak 3%-ot kap az ENSZ általános költségvetéséből, amely negatívnak tűnik, akkor ha a másik két pillérrel hasonlítjuk össze. Ezért úgy gondolom, hogy látjuk ezt a finanszírozási problémát, a főbiztos is látja, és tudjuk, hogy kell tenni ezen a területen. A másik prioritás, amit megpróbáltam meghatározni, az az emberi jogi tanács hatékonysága, hiszen bizonyos értelemben saját sikerünk áldozatává válunk. A kezdeményezések növekedési aránya, tehát állásfoglalások, panelek, különleges mechanizmusok, jelentéstevők, tehát ez a növekedés exponenciális, több száz nem is tudom, hogy hány jelentés és minden egyéb van. Nem az a hatékonyság a hatékonyságért a cél, hanem a hatékonyság azt kell, hogy eredményez, hogy a munkánk hatásos lesz. Az első hónapokban sikerült az első területen a New York Genf kapcsolati rendszerben előrébb lépni, és elfogadtunk egy elnöki nyilatkozatot a hatékonyságról és a 29. tanácson. A kulcs elemei fontosak, és a, ami a második hat hónapot illeti, az elnökség második hat hónapát abban a végrehajtás, végrehajtás hatékonyságára fogok figyelni. Különösen a az egyetemleges áttekintő ciklus kapcsán is fontos. Talán itt abba is hagyom. Köszönöm, hogy kaptam időt és lehetőséget arra, hogy bemutassam a legutóbbi fejleményeket, és hát át, visszaadom a szót. Nagy köszönet, köszönöm szépen. Köszönöm önnek, hogy teljes körben bemutatta a munkát amit ezt a jelentést, amit kínált nekünk, biztos vagyok benne, hogy a kollégák kérdéseket vetnének föltenni. Lobbirel asszony a szó. Köszönöm szépen, németül leszek, hiszen így gyorsabban tudok beszélni. Köszönöm, nagykövet úr. Köszönöm a, a tanács munkájának összefoglalását, és gratulálok is ahhoz, hogy olyan sok mindent sikerült elindítania akkor, amikor innen vizsgáljuk a az összehasonlításokat, az UPR-eket, az nagyon sokat segít. Az összehasonlítás is jó. Hogyha a parlamentben ország jelentéseket készítünk Szaúd-Arábiáról például, akkor nagyon gyakran azt is megnézzük, hogy mi az, amit elfogad az az ország, és azt is megnézzük, hogy mennyit sikerült előrelépni. Ez sokat segít. Szeretnék néhány dologra rákérdezni. Elmondta, hogy az elmúlt ülésen milyen állásfoglalások voltak. Mint ön is tudja, a Myanmari helyzet kapcsán a parlament is nagyon sok, rendkívül sok állásfoglalást elfogadott, kevés információm van a romák jogairól, hiszen ez is olyan, ami az EU-ban, az EU határain belül tematizálunk, talán ezzel kapcsolatban szeretném ma mondani néhány dolgot, és természetesen a migránsok emberi jogai is fontos lesz a mi munkánkban. Azt hiszem ősszel, amikor majd lesz a külügyi szakbizottsággal egy nagy meghallgatás, akkor ez is újra előjön. A gyengíti az Európai Uniót, hogy a leghalálosabb határ a földközi tenger. Ha nem sikerül az általunk képviselt értékek alapján egy olyan határpolitikát kialakítani, amely humánus megoldásokat hoz, akkor annak súlyos következményei lennek, lesznek. A következő üléssel kapcsolatban kérdezem, hogy Kambodzsával is foglalkoznak-e. Aztán egy további pont, Észak-Korea a biztonsági tanács is beszélt már arról, hogy az emberi jogsértések valóan emberiség elleni bűncselekménységnek tekinthetők. És még egy dolog, regionális intézményként természetesen mi más régiókra is pillantunk, mit tesz például Latin Amerika, Közép-Amerika, ugyan a, ezek, az ön, ezek, az, ezek a területek a az intézményépítésben előre jutottak már, de az ASEAN térséggel még kapcsolatokat próbálunk kialakítani. Az emberi jogi tanács hogyan áll e tekintetben a regionális működéssel. A finanszírozás pedig úgy emlékszem, hogy mintegy 4 millió euró kap az emberi jogi főbiztosság, de a tanács, mint olyan, azt nem finanszírozzuk. Tehát itt valami más. Eh, tehát szeretném konkrétabban tudni, hogy mit, mit kellene támogassunk. A következő fél évre úgy tudom, hogy lesz egy jelentés az ENSZ-EU kapcsolatokról. Ez egy kezdeményező jelentés, azt hiszem az ALDE kapta meg. Ha ezzel kapcsolatban lenne bármilyen eh, véleménye szempontja, az sokat segítene munkánkon. Eh, gracias, señora Köszönöm szépen, Lagbire asszony. Hengel úr a következő. Hengel. Hengel úr. Hm. Ja, Herr Rücker. <laughs> Äh, last time I saw you utoljára, amikor találkoztunk, akkor már az emberi jogi témákban dolgoztunk, és ön politikus volt, ma pedig megváltozott a helyzet, ön dolgozik az emberi jogi témákban, és én politikus lettem. Kettő alapvető kérdésem lenne. Egy év óta vagyok itt, és szinte sokkal néhány emberi jogi tevékenységi elem ebben a parlamentben, és szeretném megosztani önnel ezeket a tapasztalatokat. Két külön aspektusról van szó. Szeretném tudni, hogy ugyanez a tapasztalata-e. Az egyik hogy folyamatosan és egyre gyorsabban bővül az emberi jogok definíciója. Azt látom, hogy itt a parlamentben, különösen egy frakcióban, amelyek ideológiai játékot csinálnak az emberi jogokból, és adok is példát erre. Az abortuszról, folyó vita, az egy legitim vita, környezetvédelmi témák, ezek is legitim témák, de nem hiszem, hogy ezek feltétlenül ebben a csoportba tartoznak. És egy nagyon drámai példát is szeretnék mondani. Az emberi jogi jelentésben, 2013-as jelentésben azt láttam, hogy néhányan bevették a pénzügyi akció terv kérdését is ebbe az emberi jogi témába, ami teljesen botrányos, de megtörtént. Úgyhogy az első kérdésem, hogy osztja az aggályomat, hogy folyamatosan bővül az emberi jogoknak a definíciója, és ez végül is az eredeti cél ellenébe fog fordulni. A második kérdésem ebben az évben figyeltem ezt is meg, hogy 57 iszlám államból 55-ben az emberi jogokat megszegik ilyen vagy olyan formában lányok és nők ellen lépnek fel erőszakos cselekedetekkel, különösen a kérdésem, hogy önök, vagy esetleg más foglalkozik-e, vagy foglalkoznia kellene az emberi jogi kérdésekkel az iszlám hiten belül. Köszönöm. Verzsi asszony szó. Köszönöm, elnök asszony. Én azokhoz tartozom, akiket különösen érint a jogok kérdése, a emberjogok kiterjesztésé is problémás lehet. Én úgy gondolom, hogy az emberi jogi egyezményben egyetemen szerepelnek ezek a témák. A helyzet állandóan változik, és nem mindig egyformán az összes jog tekintetében. Minden esetre én örülök annak, hogy az emberi jogi tanács ülésén nagy mértékben foglalkoztak a gazdasági és szociális jogokkal. Egy kicsit későn érkeztem, úgyhogy a felszólásnak az elejét nem hallottam, nem tudom, hogy foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ha igen, akkor is szeretném, hogyha visszatérne erre a témára. Konkrétan egy a lakhatósághoz és az élelemhez való jogra gondolok főleg az élelmezéshez való jog alapvető elem szerintem, és a fejlődéshez való joghoz, illetve az emberi jogok fejlődéséhez kapcsolódik. Ez a téma szorosan kapcsolódik a bevándorlási kérdésekhez. Úgy gondolom, a szakbizottság egy jelentést készít a déli országokban a bevándorlás és az emberi jogok kapcsolatáról, és az önök munkájában is ez szerepel. Úgyhogy egy kicsit aggályosnak tartom a megosztást a fogadó ország, tranzitország, származási ország között, mert a határkérdés az egyre inkább folyékony, akár déli, akár északi országokról van szó, úgyhogy szeretném, hogyha részletesebben beszámolna erről a témáról. A bevándorlás és a tranzit jelenségekkel kapcsolatos emberi jogi jelentésben ezt nem találtam, és fontos kérdésnek tartom ezeket. Tehát főleg a tranzit országok azok, amelyek nagyon, amelyek helyzete nagyon kétes, vannak északi országok, amelyek egyre inkább tranzitországá válnak valójában. A, azokhoz tartozom, akiket különösen érdekel, ennek az afrikai országok helyzetei, helyzete, illetve a szudáni és eritreai helyzet. Hogyha jól láttam, a Eritreával foglalkozó jelentéstevő még a ülés alatt is fenyegetésnek volt kitéve. Kérdezném, hogy Eritreával kapcsolatban milyen az elképzelésük, a, hogyan lehet egy, ezen a témán együtt dolgoznunk esetleg. A többi téma esetében is szeretném tudni, hogy milyen részletinformációkat tud megosztani velünk. Köszönöm, Verzsi asszony, Basir úr. Uh, first of all, my apologies. Először is elnézést szeretnék kérni, mert néhány perc késősel érkeztem. Röke úr, Szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött, és itt ma a szakbizottságunk előtt beszámol, nem sokkal azután, hogy az Emberi Jogi Tanács rendes ülése véget ért. Szeretném felvetni a hontalanok kérdését. Ez a téma különösen érdekel. Két konkrét kérdésem van ezzel kapcsolatban. Először is, az ENSZ emberi jogi tanács vagy novemberben globális akciótervet indított a tíz éven belül a hontalanság csökkentésére. Ez egy nagyon érdekes cél, de az egyértelmű, hogy politikai szándék nélkül, illetve a nemzeti szereplők és multinacionális és több nemzetes szervezetek részvétele nélkül ez a cél, ez optimista milyen konkrét akciókat javasolnak? Olyan akciókat, amelyekkel az EU tudná kezelni a harmadik országbeli hontalan személyek kérdését. A téma újra föl fog -e kerülni az emberi jogi tanács ülésének napirendjére. Második témám egy, a Bihari csoporttal kapcsolatos. Ez a közösség Indiából származik, Bangladesben élnek több évtized óta. Hivatalos, hivatalosan a státuszuk megoldódott, mert lehetőséget kaptak arra, hogy Bangladesben állampolgárságot szerezzenek. Ugyanakkor még mindig sok probléma áll fönn. Az ENSZ emberi tanács információi szerint több a Bihari, mint a Rohingya lakos. Mit lehet tenni, hogy segítsük ezeket az embereket? További jogi, jogszabályi változásokra van szükség Bangladesben, vagy pedig egyszerűen csak végrehajtási kérdésről van szó? Köszönöm. Köszönöm, Basir úr. Weber asszony. Thank you very much, Chair. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Röke úr a beszámolót. Meg kell, hogy mondjam, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsának nem vagyok feltétlen híve, és ennek az az oka, hogy ez a struktúra még onnan származik, amikor kialakult ez a szervezet, és az összetétele is a múltba tekint vissza. Meg kell, hogy mondjam, hogy személy szerint számomra súlyos problémát jelent, hogy azt elfogadjam, hogy olyan országok, amelyekről nagyon jól lehet tudni, hogy nagyon súlyosan megszegik az emberi jogokat, ezeknek az országoknak a képviselői ott ülnek a tanácsban, és értékelik az emberi, jog, emberi jogok helyzetét más országokban. És ezzel kapcsolatban a kérdésem az, hogy ki lehetne találni ön szerint egy mechanizmus, mert én gondolkozom azon, hogy milyen mechanizmus lehetne kidolgozni arra, hogy melyik ország legyen elfogadható vagy elfogadott, és kinek legyen helye az ENSZ emberi jogi tanácsában. De röviden szeretnék a kollégák hozzászólására is reagálni. Emberi jogokat tanítottam, emberi jogi témákat tanítottam egyetemen, és meg kell, hogy mondjam, mindig elmagyaráztam a tanulóknak, hogy az emberi jogok oszthatatlansága kapcsolódik az emberi jogok univerzális jellegével szeretjük vagy nem szeretjük, ezt így kell elfogadni. Nem csak a politikai jogokra igaz ez, hanem gazdasági, szociális, kulturális jogokra is érvényes ez, és nem igazán tudom megérteni, hogy például az abortusz témája, amikor ez az anya életét érinti, akkor erőszak lehet, eredménye lehet például, vagy akkor hogyan lehet azt mondani, hogy ezeknek a témáknak nincs kapcsolata az emberi jogokkal, az emberi méltósággal, a nő egészségével, a nő méltóságával és életével. Köszönöm szépen Weber asszony. Aki szót kér, emelje fel a kezét, és már meg is kapja. Sanderson asszony. Um, I want to uh, thank you Szeretnék köszöntet mondani a beszámolóért. Néhány perc késésen érkeztem. Szeretném megköszönni a meghívást. Én a palesztin delegációnak vagyok az elnöke, és az egyik utóbbi ülésünkön olvastuk el az önök jelentését, a június 24-i jelentést a gázai övezetről. Először is szeretnénk üdvözölni a munkájukat, az erőfeszítésüket, a jelentés elkészítését. Van, ami nem igazán tetszik nekünk, tehát ez a jelentésnek az egyensúlya vonatkozik. Több mint 2500 embert öltek meg a gázai vezetben, és szeretném egyetemvé tenni, hogy elítélem az összes támadást, bárhol is származon az, de Szinte semmi megkülönböztetés nem szerepel a jelentésben ezen támadások között, és az egyéb izraeli támadások között, például izraeli lakosság elleni egész családok halálát okozó támadások nem szerepelnek, és ilyen módon a palesztinok egész családok elleni támadása Izraelben az nem jellemző, úgyhogy kicsit aggályosnak tartottam, hogy a nemzetközi közösségben kicsit talán nagyobb egyensúlyt kéne találni az ilyen vélemények készítésénél. Egy kicsit teret engedtek azoknak, akik a nemzetközi jogot megszekték, és a lehetséges háborús bűncselekmények, amelyeket behatároztak, amit a bíróság is a szentülésén meghatározott. Azt is egy kicsit úgy értem, hogy az, az otthoni döntés befolyásolt az önök jelentése. Ez a véleményem a jelentésről. Aztán szeretnék rákérdezni egy másik jelentésre. 2016 márciusára fog készülni a, egy újabb jelentés, és Szeretném megkérdezni, hogy hogy állnak ennek a jelentésnek a készítésével. Köszönöm szépen, Oken asszony. Thank you very much, too, from uh, Margrethe Haugner. Én is szeretném megköszönni, itt vagyok. Én vagyok az egyik uh, alelnöke a palesztin delegációnak, úgyhogy nem akarom ugyanazokat elmondani, amiket uh, kollégám elmondott, de azért uh, az egészen uh, elképesztő, hogy ezt egyformának uh, gondolják, azért itt az arányosságot is figyelembe kellene venni. Szeretnék most arra összpontosítani, amit ön a civil szervezetekkel kapcsolatban elmondott. Egyre több olyan példát láthatunk, amikor nemzeti a civil szervezeteket megállítanak, például tegnap Kambodzsában történt egy civil szervezetek ellenes törvényt jelentettek meg, hirdettek ki, Úgyhogy ezt olyan szempontból szeretném elmondani, hogy ugyanez megtörténik-e vajon az egyetlen közelkeleti demokratikus államban, Izraelben. Nos hát most ott éppen egy olyan törvényt próbálnak kihirdetni, amely arra vonatkozik, hogyha kül- külföldről kapnak pénzt a civil szervezetek, akkor külföldi ügynökként kell őket kezelni, ami tulajdonképpen majd, hogy nem bűnözői státusz. Sőt, a Knesset részéről a kormánypártban is olyan hangokat hallhattunk, hogy esetleg még egy plecsnit is tegyenek a ruhájukra, hogy esetleg ezeket az embereket könnyebb legyen azonosítani. Szerintem ez kísértetiesen hasonlít egy másik történetre. Izrael továbbra is demokratikus államként van elismerve, de azért ez mégiscsak elképesztő. Nagyon keménynek kell lennünk a nyelvezetünkben is, azokkal szemben, akiknek több lehetőségük van, mint másoknak. Én remélem azt is, hogy nagyon kritikusak vagyunk ugye itt az ensz kapcsolatban, de ugyanakkor tovább kell menni, jó munkát végeznek önök is, és nem tudom, hogy ezt a problémát hogyan fogjuk megoldani, de a Breaking the Silence és más hasonló szervezeteket tulajdonképpen beléjük folytják a szót. Azért ez egy borzasztó helyzet. És ezt mondjuk meg legalább a barátainknak. Köszönjük szépen, Pöst asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék arra hangsúlyt fektetni, ami elhangzott a nők jogaival kapcsolatban, a saját testükhöz kapcsolódó jogaikkal kapcsolatban. 2015-ben vagyunk, én szerintem most már ebben a modern társadalomban előre kellene tekintenünk, és nagyon érdekelne az is, hogy mi a helyzet a romákkal. Erre már egyébként Dochbiller asszony is utalt most. Állandóan a rossz helyzetekről, atrocitásokról beszélünk, a bűnözésről, de mit teszünk annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk? 3%-ot adunk összesen az emberi jogok előmozdítására? Ez nagyon kevés. Nem gondolkodtak még el azon, hogy hogyan lehetne proaktívabb módon segíteni azokat az embereket, akik ilyen helyzetben élnek a világ különböző területein, legyenek férfiak, nők, Mm, elképzelhető, hogy az utca emberei is másként gondolkodnak erről, mint a politikusok. Szerintem más nem kérte a szót, úgyhogy visszaadom a szót a nagykövet úrnak. Nagyon sok kérdés elhangzott. Hát igen, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm a kérdéseket, azt hiszem továbbra is angolul fogok beszélni. Ami Barbara Lochbillert illeti, és az ő kérdéseit, és az önök kérdéseit is a romákkal kapcsolatban. Nos, hát júniusban nem volt még ezzel kapcsolatos javaslatunk, Viszont volt egy speciális megbízottunk a kisebbségek jogaival kapcsolatban. Nem olyan régen egy tanulmány is készült a roma helyzetről. Ebben is arról volt szó, hogy a cigány ellenesség fogalmát hogyan definiáljuk. Itt a terminológia is nagyon fontos, és ez egy igen fontos kérdés. Éppen ezért nem állásfoglalást vagy határozatot ö, alkottunk erről, de azért ez mégiscsak mutatja, hogy nagyon odafigyelünk a kérdésre. Nézzük most Kambodzsát. Nem olyan régen, március 28-án egy külön megbízottat neveztünk ki a kambodzsai emberi jogok témájában, és nem sokára ezzel kapcsolatban egy jelentés is fog születni. Észak-Korea. Nos, hát itt ez egy nagyon szép példája annak, hogy hogyan is működhetnek jól a dolgok, amikor a biztonsági tanács és az emberi jogi tanács együtt dolgoznak, együtt működnek. Volt egy meghallgatásunk a észak-koreai helyzettel kapcsolatban, ott ugye nagyon komoly aggodalmaknak adtunk hangot a borzalmas emberi jogi jogsértések miatt, aztán megvitattuk ezt, és aztán átadtuk a biztonsági tanácsnak ezt a témát, akik béke és biztonsági szempontból is megvizsgálták a kérdést, ugyanis a kettő azért összefügg. És lehetőség volt arra is, hogy a Nemzetközi Büntetőjogi Bírósághoz utaljuk ezt a témát, ami megint csak azt mutatja csodálatosan, hogy hogyan is kapcsolódik mindehez az elszámoltathatóság, hiszen ez szintén nagyon fontos. Nem elég az, hogyha dokumentáljuk az emberi jogi jogsértéseket, a végén azért valakinek, szám, valakinek el is kell számolnia ezek miatt. Észak-Korea esetében az eljárásokat tekintve eléggé jól működnek a dolgok. Van egy külön megbízottunk Észak-Koreában, van is most nyitottunk irodát, hogy az észak-koreai helyzetet közelebbről is vizsgálhassuk úgyhogy sok minden történik. És most először az észak-koreai miniszter, külügyminiszter eljött a márciusi ülésünkre, és ott ő elmagyarázta a helyzetet. Hát nem hiszem, hogy bárkit meggyőzött volna, engem sem, de azért ez így önmagában még nem probléma, csak a helyzettel legalább foglalkozunk. Az, hogy más régiókkal hogyan tudunk együttműködni, ez egy nagyon pertinens kérdés. Az egyik legfontosabb dolog, amit a az Emberi Jogi Bizottság elnöke tesz, az az, hogy elmegy Strasbourgba, az Európa Tanácshoz, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságára, ellátogat ide Brüsszelbe, önökhöz, és az emberi jogi mechanizmusról eszmecserét folytat önökkel. Én szeretném, hogyha ezt tovább tudnánk építeni, és egy regionális mechanizmust építenénk be az emberi jogok tekintetében, és közös üzeneteket fogalmaznánk meg azzal kapcsolatban, hogy a civil társadalmat hogyan tudjuk beépíteni a munkánkba. Ez egy jó ötlet, ez egy jó gondolat, ezen megpróbálunk tovább dolgozni. EU-ENSZ kapcsolatok, itt nincsenek külön ajánlásaim, legalábbis a jelenlegi helyzetben nem, de természetesen a szubszidiaritás és az, hogy a munkánk egymást kiegészítő legyen, és ne egymással versenyezzünk, talán ez a legfontosabb. Ezért az Európai Unió, mint regionális szervezet, ahogyan az a nyolcas fejezetben is szerepel a kartában. Fontosnak tartja azt, hogy az ENSZ-szel együttműködve mindhárom pillér területén biztonság, béke és fejlesztés területein együttműködjön. Ezzel kapcsolatban egyébként csúcsokat is szervezünk. Henkel képviselő kérdése nagyon pertinens. Fel kell tennünk magunknak ugyanis azt a kérdést, hogy vajon mi történik az emberjogok kérdésével az atom sorompó kapcsán. Ezek a viták nagyon is legitim viták, és oda kellene figyelnünk arra, hogy ne csak a bécsi nyilatkozatot tekintsük mérvadónak, hanem a politikai es, jogok és a, politi- és a szociális és kulturális jogok is megfelelő hangsúlyt kapjanak. Alapvetően arról van szó, hogy ugye néha még a tanácson belül is vita folyik arról, hogy a gyermekek joga, a játékhoz való jog is ide tartozik, ez egy legitim jog, senki sem ellenzi ezt, csak a kérdés az azt mutatja, hogy hol tudjuk az emberi jogokat tovább differenciálni. Tehát az, hogy mennyire legitim egy kérdés, az attól is függ, hogy az alapvető egyensúly a civil és a politikai jogok és a szociális, illetve munkajogok között megvalósul. Iszlám állam, sőt iszlám államok és női jogok kérdése. Ebben is világos kell legyen az, hogy fenn kell tartanunk az összes ENSZ tagállammal kapcsolatban az emberi jogok egyetemességének elvét. Azt látjuk ugyanis, hogy mindenhol máshogy értelmezik az emberi jogokat. És ugyanakkor bizonyos országok nem feltétlenül tartják emberi jogi jogsértésnek az adott dolgot. Erről kell vitázni, és a tanács összetételével kapcsolatban is felmerül ez a kérdés. Tehát itt nem csak a Bécsi Egyezményre gondolok, hanem arra is, hogy a különbségeket az implementáció és az értelmezés terén hogyan kezeljük. Nem szabad ezt kiengednünk a kezünkből, mert hogyha azt mondjuk, hogy nem hiszünk az egyetemességébe ezeknek az emberi jogoknak, azért, mert máshogy értelmezik, vagy akár mi ezt máshogy látjuk, még akár úgy is láthatjuk, hogy ez az emberi jogok komoly jogsértése, megsértése. Ettől függetlenül talán az emberi jogok ügyének jobbat tesz az, hogyha továbbra is egyetemességről beszélünk. Ez egy politikai kérdés, kell, hogy maradjon. Nagyon sok kérdés merült fel, és valóban a tanácsban igen óvatosan kell eljárnunk a vallásszabadság témájában, valamint a vallásosi intolerancia ellenes harc kérdésében. A vallási intolerancia összefügg ezekkel a témákkal, mint a szólásszabadság, lelkiismereti szabadság, az iszlám államokkal kapcsolatban hangsúlyoznunk kell tehát továbbra is az egyetemességét az emberi jogoknak. Teljes mértékben egyetértek az oszthatatlan és egymást erősítő gazdasági és szociális jogok, valamint a civil és politikai jogok kérdésében, ami a bevándorlást illeti, nos, itt François Crepó külön megbízottunk jelentését ajánlom az önök figyelmébe ebből a szempontból. Eritrea kérdésében és az, hogy egy hotelben, Genfben milyen támadásnak volt kitéve ez a személy, ezt a rendőrség is vizsgálja egyébként ezt az ügyet. Szudán, itt továbbra is sokáig kell még foglalkozunk ezzel a témával, főként Szudán déli területeivel. Aztán a hontalanság kérdése merül még fel, ez is volt már napirendünkön, például az Emberi Jogi Bizottság 26. ülésén volt ez egy fontos téma, és a főtitkár jelentésében is szerepel ez a kérdés, az, hogy nem lehet önkényesen megfosztani senkit az állampolgárságától. A UNHCR-t ebből a szempontból teljes mértékben támogatjuk, és úgy gondolom, hogy Antonio Gutierrez nagyon jó cselekvési tervel és kampányjal állt elő a hontalanság visszaszorításával kapcsolatban, tehát hogy az emberekhez is eljusson ez a probléma. Felírtam azt, amit Basír úr mondott, a bihari csoport, népcsoporttal kapcsolatban. Én biztos vagyok benne, hogy ez Myanmar és Banglades ügyéhez is kapcsolódik. Alapvetően ezek a témák nem szokták elkerülni a figyelmünket, amikor rendszeres jelentéseinket megvalósítjuk. Nézzük most az Emberi Jogi Bizottság összetételét. 47-en vesznek ebbe részt, és az alapdokumentumunk azt mondja ki, hogy a legmagasabb szintű emberi jogi jogvédelmet kell képviselniük. Tulajdonképpen egyfajta fogadalmat is tesznek ezek a személyek, akkor, amikor az ENSZ közgyűlésében, New Yorkban, novemberben megkezdődik ez a folyamat, és meg is újítjuk állandóan ezt a fogadalmat minden évben, de hát ez egy politikai folyamat, a G8-ak szavaznak, tehát van politikai vonzata is mindennek, de ugyanakkor azok az államok, amelyek taggá kívánnak válni, fogadalmat kell, hogy tegyenek, és ugyanakkor a civil társadalom is monitorozza ezt a helyzetet, ez alapvetően jó dolog. Nézzük a gázai jelentést. Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy ez nem a mi jelentésünk, nem az én jelentésem, a COI készítette, és ezt az emberi jogi tanács elé bevisszük, de a COI teljesen független, ez önmagában egyébként nagyon jó dolog és figyelembe veszem azt is, hogy mennyire kiegyensúlyozott vagy nem kiegyensúlyozott önök szerint ez a jelentés. Egy dolgot minden esetre elmondhatunk. Úgy gondolom, hogy a sajtó azt mondta, hogy ez kiegyensúlyozottabb, mint a korábbi években született jelentések. Ez azért nagyon sok médiumban megjelent. Én azt hiszem, hogy alapvetően ennyit tudtam elmondani. Ja, és még a civil szervezetek. Hát mindent megteszünk, amit lehet. Annak érdekében, hogy a civil szervezeteket erősítsük, és megkapják mozgásterüket az emberi jogi jog tanácsban is. Közzé is tesszük azokat a helyzeteket, mint például Eritrea, ez teljesen elfogadhatatlan volt. Más eh, helyzetekben viszont eh, az adott állammal veszük fel a kapcsolatot bilaterálisan, és eh, természetesen mindezt a főtitkárnak is továbbítjuk, aki minden szeptemberben a nyomon követést elvégzi. Bueno, pues agradezco. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk ezeknek a szavaknak, és az ön munkáját is nagyra becsüljük. Ugyanis ön az emberi jogi tanácstól érkezett, ahol azok a döntések születnek, amelyeket nagyon nagy többséggel támogat az emberi jogi tanács, tehát ott dolgoznak együtt, és nagy konszenzust próbálnak kialakítani. Hatalmas sikereik voltak önöknek, és vannak olyan régiók a világban, amelyek igen nagy hatalommal, hatáskörrel rendelkeznek, ezek talán ebben a mostani ülésteremben nem igazán képviseltetik magukat, de azt hiszem, hogy csodálatos munkát végzett. Úgyhogy köszönöm szépen. Thank you. Bueno, seguimos con nuestro... Folytatjuk a munkánkat. Ha sido muy interesante escuchar al embajador. Nagyon érdekes volt meghallgatni a nagy követurat, és most pedig rögtön áttérünk a következő témára, méghozzá az iskolák egyetemek védelme amikor fegyveres konfliktusban militáris célokra kívánják felhasználni iránymutatások, melyeket a világszintű koalíció dolgozott ki az oktatás és a fegyveres támadásokkal foglalkozó koalícióról van szó. Először is átadom a szót Norvégia külügyminiszter helyettesének, Hans Blackár úrnak, ő az egyik nagy támogatója ennek a kezdeményezésnek. Önné a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan kérdésről beszélhetünk ma, amely nagyon fontos a norvég kormány számára az iskolák védelme fegyveres konfliktusban. Hadd mondjam el, hogy miért olyan égető ez a mai kérdés. 2009-2013 között eszkalálódott az iskolai konfliktusok száma. Ennek eredményeképpen 37 gyermek került ki az iskolából. Vannak olyan iskolák, vannak olyan országok, ahol az iskola valóban veszélyes hely lehet a diákok számára. Ahelyett, hogy a tanulás és a remény helye lennének. Az iskola a normalitás része kell, hogy legyen a remény, amely segíti a fiatalokat és az országokat is, hogy a jövő lehetőségeit alakítsák. Éppen ezért fontos, hogy biztonság, ha biztonságosabb, prosperáló jövőt akarunk, akkor az iskolákba is investálni kell. Akár konfliktusos helyzetben is fenn kell tartani az iskolák biztonságos helyzetét és jelentőségét a politikai, gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében. Ezért Norvégia az oktatásba a konfliktusok idejében is investál. Ez természetesen egy, együtt jár azzal az erős elkötelezettséggel, hogy megvédjük az iskolákat a katonai támadásoktól és azokra való felhasználástól. Ezért mobilizálunk egy érdemi nemzetközi akciót erre a célra. Jelentős számban támadták meg iskolákat és egyetemeket. Ez demonstrálja, hogy szükség van olyan egyszerű iránymutatókra, amelyekkel a fegyveres konfliktusokkal szemben védeni lehet az iskolákat. Argentinával egyel, együtt tavaly útmutatókat fogadtunk el a fegyveres konfliktusokban a, az iskolák védelméről a, ezek e, az útmutatók 2014 áprilisától a civil társadalmi koalíció e, e, tervezetétől kezdve került kidolgozásra. Norvégia szeretné a munkát végrehajtani. Az útmutatók alapján konzultációkat indítottunk állami tulajdonú iskolákban, hogy az oktatás védelmére eh, szélesebb elfogadottságot teremtsünk nekik. Május végén Norvégia sikeres, biztonságos iskola címmel konferenciát tartott Oszlóban. Eh, számos ország, ENSZ, állami és nem kormányzati szervezet képviselője és az RCLC vett részt. Több mint 50 ország írta alá a biztonságos iskola nyilatkozatot. Ezzel az oktatás és a civilek védelmét lehet, különösen a diákok, gyerekek védelmét lehet erősíteni konfliktusos helyzetben. Az egyetemek és iskolák védelme az irányelvek e, alapján e, nemzetközi humanitárius jog értelmében e, szisztematikus erőfeszítések tárgya kell, hogy legyen. Diákokat és tanárokat kell egyben védeni. Nem jogi eszköz a nyilatkozat, de mégis erősebb nemzetközi választ ad erre a humanitárius kérdésre. A fegyveres erők továbbra is megpróbálnak, megpróbálják elkerülni, hogy a konfliktusok negatív hatással legyenek az iskolákra. Szeretném most röviden elmondani, mit tartalmaz a nyilatkozat. A nyilatkozat a kat- az iskolák katonai célú felhasználására, a személyek, alkalmazottak és diákok elleni támadása, valamint a fegyveres konfliktusokban az oktatás védelmére irányul. Ezt követően ösztönzi az érintett államok kezdeményezéseit, és hangsúlyozza, mennyire fontos az ENSZ biztonsági tanácsának egyezménye a gyermekek védelméről fegyveres konfliktusokban. Az ENSZ állásfoglalások e tekintetben mind figyelem, e, állások, e, állásfoglalásokat figyelembe vettük. A büntethetőségre vonatkozó ajánlásokat is. Az iskolák és egyetemek védelme e, katonai konfliktusokban nyilatkozat aláhúzza, hogy ez nem jogilag kötelező eszköz, és nem befolyásolja a meglévő jogi kötelezettségeket, hanem a jó gyakorlatok során alapul. A az aláíró államok elfogadják az, az oktatáshoz való jogot, a civilek védelmét és a biztonságos iskolákért való együttműködés szükségességét. A következőben állapodtak meg. Az útmutatókat nemzeti szinten használják, és azokat a nemzeti szakpolitikai keretekbe ültetik át. Megfelelő adatokat gyűjtenek, segítik az áldozatokat, megvizsgálják a jogsértéseket, és a szükséges lépnek, támogatják a konfliktus elkerülést, megpróbálják biztosítani az oktatás folytatását és az oktatási létesítmények újraindítását, nemzetközi együttműködést és támogatást nyújtanak, ha lehet, az ENSZ munkáját a e kérdéskörben támogatják, végül rendszeresen találkoznak, hogy áttekintsék az előrehaladást. Norvégiában már az útmutató végrehajtásának szakaszában vagyunk, a nemzetközi műveletek e, keretében határozzuk meg, hogy mit lehet Norvég földön konfliktusos helyzetben katonai intézmények az úgynevezett kettős célú katonai, illetve békeidőben oktatási célokra használt intézményekkel kezdeni. Megfelelően akcióorientált a, a, az ajánlás, és mindenképpen a konfliktusos helyzetben az oktatást kívánja biztonságásá tenni. 47 ország hagyta jóvá az útmutatást, és nyitva áll továbbiak számára is azok az országok, amelyek készek a nyilatkozatot aláírni, augusztus 1 -e előtt még megtehetik. Végül, ha megengedik, aláhúzom, hogy a nyilatkozat nem egy folyamat vége, épp ellenkezőleg a kezdete. A közös cél az iskolák védelmének erősítése, válság és konfliktusok helyzetében. Együtt kell működnünk azért, azt, hogy a, gyermekek jogát fenntartsuk az oktatáshoz, és hogy az iskolába való gyermek a, re, a remény szimbóluma, ne pedig a félelemé legyen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Fásztradosz asszony kér először szót, aki a Save the Children elnök asszonya. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy, átadj, hogy elmondhatom nézeteinket egy ilyen komoly kérdésben. Save the Children. A Save the Children egy független világszintű szervezet a gyermekek érdekében 120 országa a tagunk, és 2014-ben 55 millió gyermeket tudott lefedni a programunk egy sora. Nagyon fontos a feladatunk, mert az oktatás fenyegetéssel kapcsolódik. A militáris célú felhasználása az iskolának sajnos terjedő jelenség. A fegyveres konfliktusokban az elmúlt évtizedben legalább 26 országban a fegyveres konfliktusban iskolák, oktatási intézmények is részesek voltak. Ezek lehetnek iskolák, egyetemek, más oktatási intézmények. Logisztikai telepként használják föl, vagy főhadiszállásként tárolják a fegyvereket itt, vagy a lőszereket, és megfigyel helyeként használják ezeket az iskolákat. Nem csak ilyen célokra használják ki, hanem olyan felsőfokú intézményeket is kihasználnak ilyen célra, vagy akár óvodákat is. Ez olyan helyeken történik ma, mint Szíria, Dél-Szudán, Közép-Afrikai Köztársaság. Az iskolák militáris felhasználása fenyegeti a gyerekek és az oktatóknak az életét és egészségét, és ez ellentétben van az gyermekek oktatáshoz való jogával. Nagyon sok iskolánál ez a helyzet, és nagyon sokszor az iskolákon ki, vagy egyetemen kívül elfogadnak egy osztálytermet, vagy egy teljes szintet, vagy akár a játszótereket. Itt a katonák ugye kihasználják ezeket a gyerekeket. Ennek a megelőzésére, amikor fegyveres konfliktus van folyamatban, nagyon fontos, mert az iskolák civil jellegű státuszáról van szó, mm, és sajnos katonai célá válnak ezek a oktatási intézmények, fontosak ezek a kezdeményezések. Az iskolákban nagyon sokszor folyik toboltás is, a gyerekeket felhasználják a harcokban, és ez aránytalanul érinti, ez érinti hasonló módon a fiatal lányokat, és a lányok esetében a erőszakos cselekményekhez is kapcsolódik. A tanulók és a gyerekeket fenyegetik ezek a dolgok, és ez akár egész generációkat is érinthet hosszú távon. Ezért nagyon fontos, hogy biztosítani lehessen hosszú távon is az oktatáshoz való hozzáférést. A nemek közétett milleniumi fejlődési célok jelentése szerint, amit az ENSZ főtitkárság adott ki, a konfliktusos országokban az 1990-es 30%-ról 36%-ra emelkedett 2012-ben azon gyerekek aránya, akik nem járnak iskolába. A pszichológiai hatása is van a háborúnak, a gyerekeknek nincs perspektívája, hogyha nincs képzettségük, és nagyobb az aránya így, vagy a lehetőség arra, hogy toborozzák őket a fegyveres csoportok. A kontextustól függetlenül is itt emberi jogok megsértéséről van szó. A békeépítés is rendkívül fontos, és támogatni kell a fiatalokat, a gyerekeket, hogy kapacitásokat fejlesztenek, és így perspektívájuk legyen a közösségben, ahol élnek. Biztonságos hely kell, hogy legyen az a hely, ahol tanulnak ezek a gyerekek, ez kell a normális feltétel és a normál helyzet. Üdvözöljük a Isztaninádi Isztanianidis biztos által tett vállalást aki az oszlói oktatási csúcs konferencián nyilatkozott, a támogatásnak egy olyan részét fogják az oktatási intézmények támogatására fordítani. A fegyveres konfliktusban a militáris felhasználása ezeknek az oktatási intézményeknek abszolút elítélendő. nemzetközi intézmények is kell, hogy ezekkel foglalkoznak védeni kell a támadások ellen az oktatási intézményeket. A norvég kormány bejelentette, hogy támogatni fogja és végre fogja hajtani ezeket az iránymutatásokat. A dokumentum több éves vita végén készült el, szakértőcsoportok is foglalkoztak a témával, iránymutatások fölállításában részt vettek, azok is, akik a katonai műveletek, konfliktus helyzetekben konkrétan dolgoznak és fellépnek. A fel kell mérni, és sikerül felmérni, hogy milyen igények vannak a, fegyver, a fegyveres konfliktusokban fenyegetés alatt álló iskolák esetében meg kell előzni, hogy ezek az iskolák valójában a fegyveres konfliktusokban ilyen militáris célként lépjenek föl. Néhány fontos hozzáadott érték az iránymutatás tekintetében. A nemzetközi jog tiszteletben tartása nem javasol változásokat tekintetben, nincs jogi kötelezettsége ezeknek az iránymutatásoknak, és így nem érinti a nemzetközi jogot. Az iránymutatások célja, hogy olyan viselkedés alakuljon ki, amiben jobban meg lehet védeni fegyveres konfliktusokban az iskolákat, egyetemeket, és konkrétan csökkenjen az ilyen intézmények felhasználása a fegyveres konfliktusokban. A gyakorlatban elérhető célokat tűznek ki az iránymutatások. A konfliktusokban el, elismer az iránymutatás, hogy nehéz dilemmák alakulnak ki, és ilyenkor pragmatikus megoldásra van szükség ezért a jó gyakorlatokat is tartalmazzák ezek az iránymutatások, a, annak érdekében, hogy védeni lehessen a katonai műveletek során az iskolákat, egyetemeket. Az iránymutatás célja, hogy széles körben terjesztésre kerüljenek, és az állami és nem állami szervezetek is tiszteletben tartsák ezeket a konfliktusok során. Ez egy nemzetközi kormány és nem kormány szervezetek számára kidolgozott iránymutatások, amelyek nyomon követik, tervezik a fegyveres konfliktuson történő fellépést. Nagy örömünkre szolgál a parlament támogatása, amiről a dél-szudáni állásfoglalás keretében biztosította ezt az iránymutatásokat a az Európai Parlament kormányközi szervezetek is arra ösztönöznek, hogy a mindenfél az iránymutatások szerint lépjen föl, és ennek a feltételeit is meg kell teremteni. Nemrég a Save the School program elfogadása került, és így a gyakorlati iránymutatások végrehajtására kerül most már a hangsúly. Több mint 60 ország képviselője volt jelen a nemzetközi széldüszkül konferencián Oszlóban, és több mint 47 ország most már csatlakozott és aláírta a széldüszkül nyilatkozatot is. Az iránymutatásokat a kézikönyvekbe át kell venni, a műveleti szabályzatokba be kell venni, terjeszteni kell, azért, hogy ösztönözzük ezeknek a gyakorlati megvalósítását. A következő hónapban, hónapokban a szervezetünk az iránymutatások végrehajtására fog koncentrálni. Ki fogjuk dolgozni azokat az intézkedéseket, amelyek segítségével a megfelelő belföldi jogalkotásba, mm, katonai és egyéb szabályzatokba be lehet venni az iránymutatásokat. És hálásak vagyunk a szakbizottság és a parlament támogatására is, hiszen vállalják, hogy terjesztik ezeket az iránymutatásokat azok a tagállamok, amelyek még nem írták alá a nyilatkozatot és nem fogadták el az iránymutatásokat, ezeket szeretnénk kérni erre. A fontos, hogy az iskolákat ne lehessen militarizálni. Az oktatás területén nagyon fontos, hogy az iskolákat, mint a béke, a biztonságos gyermekek számára szolgáló biztonságos helyet tartsuk meg a donorországok és a nemzetközi ügynökségek, amelyek támogatják a védelmi szektort és az oktatási szektort, ők a főleg a konfliktusos területen kell, hogy föllépjenek konkrét intézkedések végrehajtásával és annak megelőzésével, hogy az iskolákat militáris célokra használják föl. Az iránymutatásokat mindegyik félnek alkalmaznia kell, és ellenőrzési mechanizmust is ki kell dolgozni állami és nem állami fegyveres csoportoknak el kell ismerni ők, hogy a konfliktusokban sajnos elterjedt taktika az iskolák felhasználása militáris célokra. És ez nem csak a fegyveres konfliktussal kapcsolatos probléma, hanem ez érinti a gyermekek emberi jogát, az oktatáshoz a hozzáférési jogukat. Itt globális választ kell adni erre, minden tanulónak joga van arra, hogy biztonságos iskolában tanuljon, tanulhasson félelem nélkül. Köszönöm szépen, Anna. És most a kollégáknak van lehetősége, hogy kérdést tegyenek föl, vagy hozzászóljanak a szakértői jelentésekhez. Pánceri úr. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek. Én is nagyon fontosnak tartom ezt a biztonságos iskolák nyilatkozatot. Az iskolák militáris felhasználása sajnos nagyon elterjedt probléma, de valószínűleg megoldható. Elhangzott és bebizonyításra is került, hogy legalább 26 országban az elmúlt 10 évben az iskolákat bázisként, kaszárnyáként használták, vagy elhangzott, akár fegyverraktárként is használták ezek, akár az elismert fegyveres erők, akár harcosok csoportjai. Egyébként ez egy olyan gyakorlat, amely folyamatos kockázatot jelent az oktatók és a tanulók számára is, akik sokszor a fegyveres tűzharcokban is részesekké válnak, vagy pedig meg kell, hogy szakítsák a tanulmányaikat mert muszáj bezárni ezeket a struktúrákat. Egyetértek az iránymutatással és azzal a felhívással, hogy mindent meg kell, hogy tegyünk azért, hogy az országok nagy része aláírja ezeket az iránymutatásokat. A kérdésem az, hogy két más területen is tudunk -e együttműködni. Az egyik az oktatáshoz való jog megerősítése bilaterális és multilaterális kapcsolatok keretében, amelyben az Európai Unió az egyik részes fél. Az új Európai Uniós emberi jogi akcióterv felhasználásával ez megtehető -e, illetve az Európai Uniós delegációk az egyes országokban, főleg ahol konfliktus helyzet alakult ki, ott esetleg befolyást tudnak gyakorolni. Második eh, terület lehet, hogy ez túlzás, de úgy gondolom, hogy egyre inkább úgy kell tekintenünk az iskolára, ez egy persze képzési hely, a személyek, az emberek képzésének a helye, a közszféra fejlesztésének a helye, hogy a parlament, de nem csak a parlament, hanem valamilyen modell nyilatkozattal kimondhatnánk-e, hogy az emberiség öröksége az iskola. Ez az ENSZ esetében is érvényes lehetne. Nagyon fontosnak tartanám ezt, mert az igaz, hogy nem oldja meg azt a problémát, amiről most beszélünk, de minden esetre az iskolát egy olyan szférába helyezni, amit nagyon fontosnak tartok, és ami számunkra érinthetetlen az oktatáshoz való jog, a tanulók és a tanárok jogai. Szeretném tudni ezekkel kapcsolatban a véleményüket. Köszönöm. Igen, mielőtt megadom a szót a meghívottaknak, mm, megkérdezném, illetve kérem György Schreiber hozzászólását, az iskolák védelmének a hivatalos felelőse. Köszönöm szépen. A mi perspektívánkból is üdvözöljük ezeket a kezdeményezéseket, és a Norvégia, illetve a Save the Children szervezet képviselőjének a beszámolóját köszönjük. Mi úgy gondoljuk, hogy az iskolák védelme fegyveres konfliktusban rendkívül fontos. Egyébként többféle módon dolgozunk ezen a témán, és követjük az iránymutatások kialakítását, a Sales the School nyilatkozatot is. Az iránymutatással, a nyilatkozattal kapcsolatban az emberi jogi munkacsoportban sokszor tárgyaltuk ezeket a kérdéseket, és a tagállamaink őket ösztönözzük arra, hogy írják alá az iránymutatásokat, támogassák a nyilatkozatot. Ezt a folyamatot folytatjuk, és továbbra is reklámozni fogjuk, ismertetni fogjuk az Európai Unióban a, ezeket a nyil, iránymutatásokat. Például egy éves oktatási képzést tartunk a külügyi szolgálat és tagállami szakemberek számára. Ez júniusban már meg is történt a Human Rights Watch képviselőt hívtuk meg, hogy adjanak tájékoztatást az iránymutatásokról, úgyhogy köszönöm szépen ezt az eszmecserét, nagyon fontosak ezek a témák. Köszönöm, és most megadom a szót a meghívóknak. Tessék, Blackáról. Thank you, uh, thank you, Madam Chair, and uh, thank you for... Uh... Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a megjegyzéseket is. Néhány dolgot szeretnék elmondani. Ez a dokumentum szerintem nagyon fontos, de egyelőre azon dolgozunk, hogy minél több tagot meggyőzzünk, egyelőre 47 tagállam támogatja ezt, de szeretnénk minél többeket meggyőzni, hogy közös erőfeszítéseinkben részt vegyenek. Ezen kívül a felülvizsgálatot is biztosítanunk kell, hogy biztosak legyünk benne, hogy ez ne csak egy üres papír dokumentumá váljon, hanem fel lehessen használni konkrétan is. Fontosnak találjuk azt is, hogy az oktatást hangsúlyozzuk benne, hiszen ez emberi jog, de ugyanakkor a szociális és gazdasági fejlődésnek is egy fontos eszköze. Oszlóban a oktatás a fejlesztésért címmel rendeztünk egy találkozót, nagyon magas szintű találkozóról volt szó, és ott különböző témákat vitattunk meg. Az egyik például a humanitárius válság és az oktatás kapcsolata volt. 4 százaléka az összes humanitárius segítségnyújtásnak az oktatásba kell, hogy menjen. A gyermekek nagyon nehezen oldják meg az oktatásukat a menekültáborokban. Nem lehet várni ezzel, ezt azonnal meg kell kezdeni, úgyhogy mi magunk is a 4%-on felül azonnal megkezdtük a további forráskeresést, most már 8%-ról tudok beszámolni. Ez tehát fontos egy krízis helyzetben. Köszönöm szépen, Szásztra képviselő. A parlamenti képviselő megjegyzése nagyon is helyes számunkra, és a cselekvési tervünk az emberi jogokkal kapcsolatban, amit most fogadtunk el, nagyon kiváló, és talán néhány konkrétumot még bele lehetett volna írni a iránymutatásokkal kapcsolatban, de még így is ennek a perspektívának a megvalósításához kitűnő eszköz egy fontos aspektust is magában foglal a gyermekek védelmével kapcsolatban. Ugyanis ez a terv megvalósításának az egyik vezér elve. Vannak más programjaink is, amelyeket szeretnénk megvalósítani, és úgy gondoljuk, hogy nem lehet elválasztani a védelmet, az oktatáshoz való jogot, sőt, akkor, amikor a gyermekjogokat védelmezzük, akkor az oktatási az oktatáson keresztül tudjuk a biztonságot is garantálni a gyermekeknek. Tehát vannak olyan lehetőségek, amelyek az egészségvédelemmel, illetve az élelmezéssel kapcsolatos problémákat is magukba foglalják. Ebben az értelemben természetesen alapokra van szükségünk, forrásokra. 50%-a annak, amire szükség lenne, hiányzik az oktatási programok megvalósításához. Tehát nincsen lefedve ez a program, pedig erre szükség lenne. Itt erőfeszítéseket kellene tenni, mert itt nem csak oktatási programokról van szó, hanem a gyermekjogok védelmezéséről és a gyermekek védelmezéséről általában. A javaslattal teljes mértékben egyetértünk, és nagyon jó az, hogy látjuk, hogy az iskolákat az emberiség értékeként tekintjük, és mindez összhangban áll egyébként a mi munkánkkal is. Már csak azért is, mert az a célunk, hogy javítsuk a gyermekek helyzetét, ragadjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a gyermekek most a jelenben is meg tudják élni jogaikat, és így a jövőben értékes emberekké tudjanak válni. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést elmondani. Korábban ezt egy miniszterrel is megvitattuk. Miről van szó? Arról, hogy ugye az iskolák biztonságosak legyenek. De nagyon sok olyan helyzet van, amikor nincs is iskola mert ehhez idő kell, hogy iskolákat megépítsünk, itt konkrétan a menekültáborokra gondolok, mert ott nincsenek iskolák. És így teljes generációk vesznek el. A biztonságos iskolák nagyon szép, nagyon jó gondolat, de hát vannak olyan helyek, ahol nincsenek iskolák, egyszerűen nincsen ennek meg az anyagi feltétele, és a fiúk és a lányok nem tudnak, nincsen olyan épület, ahová bemenjenek. Tehát azért ezt is világosan kell látni, ezt a kérdést is napirendre kell tűzni, hogy hogyan tudunk biztonságos iskolákat teremteni a menekült táborokban, ott, ahol nincsenek fizikailag iskolák. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos és jó téma, és egymást kiegészíti hogyha sikerülne elérni az iránymutatásokban szereplő célokat, akkor meg lehetne valósítani ezeket az iskolákat is a migránsok számára menekültáborokban. Nagyon fontos felhívni a figyelmet, nem csak arra, hogy milyen sokan vannak belső menekültek, vagy migránsok, hányan élnek menekültáborokban, de nagyon sokan egyébként olyan helyszíneken élnek, amelyeket nem is tudunk igazán beazonosítani, és nem, tudja, tehát nem tudnak a befogadó államok iskoláiba járni, gondolok például a szíriai konfliktusra, hatalmas a nyomás az ottani iskolákon, és erre is oda kell figyelni, mert ezek a gyermekek, akik a befogadó országokban iskolába kell, hogy járjanak, nekik is meg kell teremteni a feltételeket. Köszönöm szépen. Én is teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy nagyon sok gyermek nem rövid ideig él, menekültáborban, hanem gyakorlatilag ott nőnek fel. Ott van az egész oktatásuk. A mai helyzetben 37 millió gyermek van a világon, akiknek egyáltalán nincsen hozzáférése a az oktatási rendszerhez, és egyébként több mint 59 millió gyermek nem jár iskolába. Nem csak krízis és tehát, hogyha egy a gyermekek azokon a területeken, ahol háború folyik, vagy konfliktus zónában nőnek fel, ott gyakorlatilag egy elveszett generációval számolhatunk. Köszönjük szépen a kezdeményezéseket, és köszönjük a munkát is. Azt hiszem, hogy segítjük majd az ön munkát, ját különböző módokon, és talán legelőször egy kérdést fogunk feltenni a tanács felé azzal kapcsolatban, hogy nyomást gyakoroljon azokra a tagállamokra, amelyek itt az EU-n belül még nem csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, tehát mi is megpróbáljuk megtámogatni az önmunkáját. Köszönöm szépen!

crois que c'était Madame Bueno, vamos a empezar a, a, con el siguiente punto del orden del día. Következő napi rendi pontunkkal folytatjuk, ami a jelenlegi kambodzsai emberi jogi helyzetet tárgyalja. Itt van a múlt héten egy európai parlamenti állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Nagyon sürgős a helyzet Kambodzsában, és azt szeretném elmondani, hogy itt van velünk Galabru és Gael du mindketten fel fognak bennünket világosítani arról, hogy hogyan néz ki a jelenlegi helyzet, a civil társadalom fejlődése és általában a polgári szabadságjogok helyzete hogyan néz ki Kambodzsában. Kek asszony következik. Hogyha jól értem, akkor Gajabrú a vezetékneve. Jó lesz ez így? Ez, az, ez a neve, vagy a keresztneve, vagy a vezetékneve? Akkor kek a, vez, a keresztneve. Tessék, öni a szó. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen azt, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy a mai napon itt beszélhetek. Nagyon szeretném megköszönni azt az állásfoglalást, amelyet elfogadtak a kambodzsai szólásszabadság és gyülekezési szabadságot érintő problémákkal kapcsolatban. Van egy javaslat terve, egy törvényjavaslat terve, amely nagy valószínűséggel megtiltja majd számomra azt, hogy tovább, a továbbiakban nyilatkozzak a kambodzsai helyzettel kapcsolatban. Ezt tegnap fogadták el ezt a törvényt, az ellenzék pedig nem volt jelen. Miért történik ez így? Azért, mert a regisztrációs törvények, szabályok nagyon ködösek, a kultúra, a közbiztonság, a politikai semlegesség nagyon fontos mm, szempontoknak számítanak, és ezeknek az okán meg lehet tagadni a civil szervezetek bejegyzését, vagy azok működését. Ezzel kapcsolatban el kellene, meg kellene érteniük a, a hatóságoknak, hogy a civil társadalom az nem a kormány vagy az emberek ellensége, hanem egy partner a hatóságok és a társadalom között, és alapvető szerepe van mindenféle gazdasági és fejlesztési politikában. Pont ezért a gyülekezési és szólásszabadság megnyírbánulása nagyon negatív hatásokkal lesz. A jelenlegi polgári és büntető törvénykönyvben ez egyébként nem is szerepel, tehát ez a mostani jogszabály, ez tulajdonképpen az alkotmányal is ellentétes, és az ENSZ alapszerződéseivel is ellentétes. A kambodzsai alkotmány amelyet Párizsban 1991-ben írtak alá, 18 tagállam, illetve egy állam részvételével, vagy segítségével és az ENSZ megfigyelése mellett. mondja, hogy ezt a törvényt ratifikálni kell, 1992-ben ez meg is történt, illetve 1993-ban, és ezek után kimondja azt, hogy a kambodzsai államnak tiszteletben kell tartania az összes nem érvényben lévő nemzetközi jogot. Sajnos ez most nem működik. A terrorizmus ellenes, korrupció ellenes törvények, ezek még mindig életben vannak, és ezek képesek arra, hogy közbelépjenek, vagy ezeket ürügyként felhasználják a civil társadalom ellehetetlenítésére. A civil társadalom szeretné, hogyha harmonikus gazdasági és szociális társadalmi öm, fejlődést láthatnánk Kambodzsában. A kötelező bejegyzés minden civil szervezet tekintetében, a gyűlekez, illetve hogy ezeknek a szervezeteknek a definíciója nem megfelelőképpen valósul meg. A belügyminisztérium, az MOI teljes mértékben a saját ellenőrzése alatt tartja az egész helyzetet, és politikai szempontból is visszautasíthat civil szervezetek bejegyzését. Mert azt mondhatják, hogy a közrendet, a békét, vagy a nemzetbiztonságot, nemzeti egységet, a kultúrát, vagy a kambodzsai társadalom hagyományait sérti az. Ezen kívül a Langó adja ki azokat a engedélyeket, és amelyek a civil társadalom működéséhez szükségesek, és egyébként ők azok, akik a pénzt is kiosztják. Csak bíróságon lehet ez ellen fellépni, ötöt sorban. Ha egyszer regisztráltak egy nemzetközi vagy vagy kambodzsai szervezetet, onnantól kezdve a politikai semlegesség elvét be kell tartsa. Ezt azért alkotta meg a kormány, hogy mindenféle kritikát így csírájában elfolytson. Tehát egyenlőre a jelenlegi helyzetben a hatóságok bármikor törölhetnek is már lév, meglévő civil szervezeteket. A langó az, amely a nemzetközi szervezeteket és a külföldi szervezeteket felügyeli, és elítéli az összes olyan tevékenységet Kambodzsába, amelynek, amely nincs megfelelőképpen regisztrálva. És végül a civil szervezetek finanszírozásával kapcsolatos problémákat említeném meg. Végkövetkeztetés, ma Kambodzsa történetének fontos fordulópontjára érkezett 25 évvel a Párizsi békeszerződés után amely 11 éves vietnámi megszállást és több mint 20 éves polgárháborúra tett pontot. Úgy tűnik, hogy már nem valósul meg. A különböző politikai pártok kulturális párbeszédről beszélnek, éppen ezért inkonszisztens az, hogy a civil társadalomnak megtiltják azt, hogy részt vegyenek a társadalmat érintő vitákban. Különböző csoportok és civil szervezetek csak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy politikai harmóniát teremtsünk a királyságban. A 21. században, amikor tulajdonképpen lehetetlen az, hogy egy ország megfelelőképpen működjön, akkor, amikor pozitív kritikát nem fogalmazhatnak meg a civil szervezetek, a különböző szervezetek, akár a női csoportok, politikai csoportok, vagy közösségek, vagy akár a buddhista közösségek is ilyen fajta munkát szeretnének végezni. És végül is szeretnék arra is kitérni, hogy miután a civil társadalom és a kormány is ugyanazt a célt tűzte ki maga elé, ezért együtt kellene dolgozniuk, és nem szabadna, hogy állandóan egymással konfliktusban lévő ellenségnek gondolják egymást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány percben hozzászólni. Szeretnék csatlakozni ahhoz az elemzéshez, amit elhangzott. A problémák, amelyeket az új törvény, a társadalási törvény és a civil való törvény problémát jelent, és ezt egységesen jelezték a nemzetközi és a helyi kambodzsai nem kormányszervezetek, valamint szakértők is, akik foglalkoztak ezzel a kérdését. ENSZ szakértőkről van szó, Európai Uniós tagokról is szó van. Ez az új törvény ellentétes egy sor nemzetközi standardral, beleértve a Kambodzsa által ratifikált polgári és politikai jogokat tartalmazó egyezménnyel is. Az Európai Unió nem tétlen ebben a témában, évek óta dolgozik ezen a témán, nagyon sok dokumentum készült már 2008 óta erről a kérdésről. Az Európai Unió beavatkozott, a közgyűlésen is felmerült ez a kérdés, a civil szervezetek legitimitása és elismerése, úgyhogy ezt nagyra kell, hogy értékeljük. Mindez megfelel egy sor iránymutatásnak és vállalásnak, amit a nemzetközi szinten az Európai Unió vállal. Az Európai Parlament is a múlt héten elfogadott egy állásfoglalást, ez is rendkívül fontos a kérdés tekintetében. Most, hogy az Európai Unió mindent megtett, amit tehetett, de siker nélkül, mert a törvényt elfogadták. Most intézkedést kell hozni a jövőre vonatkozóan. Meg kell vizsgálni, hogy ez a törvény hogyan tud újabb akadályokat állítani nagyon fontos kérdések elé, amelyek még nincsenek szabályozva Kambodzsában. Ezzel kapcsolatban az Európai Unió évek óta foglalkozik a, például az önkéntes letartóztatás kérdése, korrupció, jókormányzás, az igazságszolgáltatás függetlensége, aztán a föld tulajdonítás, ami alapvető kérdés Kambodzsában az új társadalási törvény új megszorításokhoz vezethet, a napi szinten a helyi közösségek által folytatott harcok során, akik állandóan és folyamatosan felépnek az föld kisátítás ellenében. A törvény minden csoportosulása érvényes, minden olyan csoportra, amely a saját érdekét képviseli. És arra is van bizonyíték, hogy a legutóbbi esetekben Kambodzsában adhok szervezeteket és üldöztek. Ez is egy földtörnal kapcsolatos konfliktus keretében történt. A jogi szolgáltatásunk igazgatója és az ügyvédje jogi és eljárási téren léptek azért, mert nyomást kívánnak gyakorolni az igazságügyi rendszerre, és elítélték két falusi ember le tartóztatását egy konfliktus során. Egy sor probléma merül tehát föl. Ha az Európai Unió hatékonyan akar föllépni, és a kambodzsai témát hatékonyan akarja folytatni, akkor alapvetően az összes problémával kell, hogy foglalkozzon, és tényleges nyomást kell, hogy gyakoroljon. Több kérdés kell, hogy fölvessen, a beavatkozási eszközöket meg kell többszörözni, hiszen nagyon sokféle probléma merül fel. A földkét sajátítással kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy távol a helyzet attól, hogy megoldásra jusson. A múlt évben 108 új konfliktus eset merült föl, ez 10 ezer embert, 50 ezer, 10 ezer családot, 50 ezer embert érint. Aztán a szervezeteink két konkrét esetet dokumentált, az egyik egy cukor, a másik egy kalcsuk ágazathoz tartozó kísérletítási eset volt. Ezek a témák sincsenek még megoldva, és még mindig nyitott a helyzet. Alapvetően, hogyha ajánlással kellene, hogy élnünk, éljünk a nyomonkövetés tekintetében, akkor az lenne a fontos, hogy a jövőben is Kambodzsa témájával az Európai Parlament folyamatosan foglalkozzon, tartsa renden tartsuk azt is felben, hogy milyen különböző események történnek. Tehát az ENSZ részéről szeptemberben az Emberi Jogi Tanács állásfoglalás határozatot fog elfogadni Kambodzsa témájában, és azt kellene megoldanunk, hogy erős vállalást tegyen az ENSZ az emberi jogi helyzet tekintetében, a véleménynyilvánítás és a társulási alapvető emberi jogok megszegése témájában illetve a földtulajdonra vonatkozó témákban nagyon jó iránymutatások és útmutatók már elfogadásra kerültek. A különleges ENSZ jelentéstevő mandátumát meg kell erősíteni azért, hogy valóban a helyszínen tudja nyomon követni a helyzetet. Egy másik esemény szintén az ENSZ között egy az emberi jogi főbiztos jelentése a Shrinking Pace témában. Itt jó gyakorlatok összegyűjtéséről van szó. És szeretném felhívni az Európai Parlament figyelmét egy olyan eseményre, ami decemberben fog sor kerülni az Európai Unió keretei között. A külügyi szolgálat szervezi ezt az eseményt, és a célja az Európai Uniós nem szervezetek figyelmének a felhívása, konkrétan a Shrinking Space témájára, és úgy gondolom, hogy a e- külügyi szolgálat és az Európai Parlament egy szoros együttműködés segítségével ezen az eseményen valóban jó gyakorlatok megosztására sor kerülhet, és a helyzetet jobban föl lehet mérni. És végül oda kell figyelni azokra az esetekre, amikor a két konkrét témával foglalkoznak az európai parlamenti képviselők. Az egyik az említett új lángó törvény kérdése. A másik kérdés, hogy a jövőben a Human Rights Based Approach-ot hogyan lehet a fejlődés tekintetében alkalmazni. Itt két témáról van szó. Az egyik, hogy meg kell erősíteni a legsérülékenyebb lakosságot, itt konkrétan a telekonfliktusokról van szó, és a másik, hogy meg kell erősíteni, biztosítani kell a civil társadalom részvételét a program kialakításában, végrehajtásában és nyomonkövetésében. Köszönöm szépen, és most Jean-François Cotánia szó, ő a delegáció vezetője, kambodzsai delegáció vezetője, és utána megadom a szót a képviselőknek, tessék. Merci beaucoup, Madame Chair. Köszönöm, elnök asszony. nincsenek meglepetések, igen, fel akartam szólani, de szeretném egy kicsit kiegészíteni a két prezentációt. a társulási törvények és a nem szervezetek témájában úgy gondolom, hogy én magam is személy szerint egy kicsit csalódott vagyok, hogy ilyen gyorsan elfogadták ezt a törvényt. Nagyon sokat dolgoztunk ezen évek óta, hogy ez említése került, és itt az utóbbi hónapokban folyamatosan szoros kapcsolatban álltunk egyes partnerekkel, konkrétan a kormányjal is, és több időre lett volna szükség, hogy együtt tudjunk dolgozni egy sor aspektuson, amit eh, Kek eh, asszony is említett. Most eh, a következő feladat a törvény értelmezése. Egy témát szeretnék említeni, ami fontos, hogy említsünk azok a nem kormány szervezetek, amelyek regisztrálva vannak, akár nemzetköziek, vagy akár nemzeti szintűek, ezek továbbra is megtartják a regisztrációjukat. Tehát az a kockázat nem merül föl, hogy az új törvénykeretek között törölnék ezeket a listából, tehát nem kell újra regisztrációt kérniük. Úgyhogy a részünkről Európai Unió delegációként és a tagállamok szintén is az a feladatunk, hogy nagyon szorosan, figyelmesen nyomon kövessük a visszaélés jelentő törvényértelmezést. Továbbá a telekérdésről is beszámoltak, ezzel kapcsolatban három sem lenne. Az egyik, hogy igen, valóban ez a külügyi szolgálat és a kambodzsai delegáció számára prioritást jelent, talán legfontosabb prioritást az emberi jogi kambozsai párbeszéd során. Három szinten történik a beavatkozás, ez strukturális jellegű. Egyrészt van egy politikai párbeszédcsoport a kormányal a telek problémával kapcsolatban, ez egy rendszeresen találkozik ez a csoport, aztán rendszeres a kapcsolat a kormányal is, konkrétan egy olyan irányja végrehajtásával kapcsolatban, amit 2012. májusában fogadtak el, és aminek a célja a földhelyzet javítása Kambodzsában, a tulajdon megosztás és a kormány által elfogadott teletörvény végrehajtásával kapcsolatban. Némi előrépés történt az utóbbi három évben. Egyrészt a tulajdon elosztás tekintetében, más pedig a gazdasági engedélyek kiadása szempontjából néhány megszorítást feloldottak. és itt már a szociális engedélyek kiadására is sor került. A következő téma pedig egy különleges probléma, ez a cukornál termelés és a föltulajdon, illetve az engedélyek kapcsolata. Komuzsa látogatás során is nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Persze itt sem látjuk még az alagút végét, de itt is miniszteri szinten már kialakult egy munkacsoport, amelynek a feladata egy kompenzációs eh, rendszer kialakítása a családok, közösségek számára a cukorengedély témájában. Most már egy fontos fázisban értünk, a kormányon megtörtént a megállapodás, úgyhogy most az kérények vizsgálata történik a nem kormányszervezetek részéről is. Még egy témát szeretnék említeni, az Európai Demokráciás Emberi Jogi Eszköz használata során az egyik prioritás a mi támogatásunk tekintetében a telekonfliktus lesz. Még egy megjegyzésem lenne az emberjogi és a fejlődési kérdések a parlamentben is. Tudjuk, hogy Kambodzsában más európai partnerekkel együtt, tagállamokkal együtt, és a Svájccal közösen egy közös stratégiát dolgoztunk ki, együttműködés és fejlesztési stratégiát Kambodzsával amiben nagyon fontos szerepet kap a jogkormányzás és az emberjogi kérdések. Ez valószínűleg fontos eszköz lesz a számunkra a politikai párbeszéd során a kormánya. Köszönöm. Köszönöm szépen. Logbiller asszony. Thank you. Thank you also for... Köszönöm szépen. Köszönöm az ajánlásokat is, és köszönöm a helyzet vázolását. Van néhány kérdésem Lássuk csak. A tegnap közreadott információn kívül a szakszervezetekre vonatkozó jövőbeni törvény és a kiberbűnözés elleni harcra vonatkozó törvényről is szó volt. Kívülállóként úgy tűnik, hogy ez a két törvény is alapvetően alás néhány demokratikus normát. Mi az önvéleménye erről? talán a demokratikus struktúrák további erózióját várhatjuk Kambodzsában. És ahogy ön is mondta, punkt doktor úr, valóban ösztönző azt látni, hogy a civil társadalom milyen eh, élénké vált Kambodzsában. A cél az kell, hogy legyen, hogy a kormány kvázi ölelje fel, karolja föl a civil társadalom ajánlásait, kritikáját, és fejleszte tovább ezek alapján a civil társadalmat. Igen, sajnálatos, hogy a különböző EU beavatkozások után tagállamok és a parlamentünk is próbálkozott. Nem hallottunk semmiféle jelzést ez irányból. Ez veszélyes, úgy tűnik, hogy korlátozzák mégiscsak a civil szervezetek munkáját. A jogállamiságra vonatkozóan van egy kérdésem. Azt mondjam, ön húzta alá, hogy ez mit is jelent ez a törvény, még nehezebb lesz a korrupció elleni harc, vagy a jogállamiság kérdése is. Úgy gondolom, hogy ezek nyitott kérdések. Már most azt olvashatom, hogy a világ projekt keretében a jogállamiságból Kambodzsa 99. helyről a 102-re csúszott vissza. Elismerik, hogy nincs a, a januári, tavaly januári a lövöldözés, elleni lövöldözés felelőseit nem vonták felelősségre, és nem vizsgálták ki a környezeti aktivisták 2012-es kivégzését, illetve meggyilkolását sem nem indítottak el bírósági eljárásokat. Tehát a jogállamisággal és a bírói kar függetlenségével kapcsolatban már most vannak függőben lévő kérdések. Ezt mind figyelembe kell vegyük akkor, amikor a kambodzsai emberi jogi helyzetet vizsgáljuk. Mivel itt van Kata nagykövet úr, köszönöm, hogy eljött. Azt hiszem, öntől hallottam azt is, hogy eh, a földengedményekkel kapcsolatban a cukornát koncesszió is eh, felmerült, és nem tudom, hogy a koncesszió ellen, eh, elleni, vagy pedig rabszolga tartásszerű foglalkoztatással még egy Európai Uniós vállalat is hírbe került. És elnök asszony, hogyha mindezt meghallgatom, akkor el kellene gondolkoznunk, hogy itt a parlamentben nem kellene valahogy erősíteni a parlament közti kapcsolatainkat. Ha az ellenzék ezt nem szavazza meg, de hogyha e, mégiscsak támogatnak e, minket legalább ebben az irányban a jövőre tekintve intenzívebbé kell tenni a kapcsolatainkat. Igen, Köszönöm szépen. Gondolja talán, hogy most lehetne rögtön válaszolni, és aztán utána megadom a képviselőknek is az Köszönöm szépen. Ami a cukornád és Európai Uniós koncesziót illeti, már nem így van az európai céget felvásárolta egy amerikai, ez mondjuk mindegy, van valóban az egyik tagállamban még bírósági eljárás ez ügyben, és amit én tudok erről, az a bíróságon kívüli rendezésnek a híre, de mégis a koncesszió egy független vizsgálat tárgya lesz, amit most fognak elindítani ebben az összetételben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galabras. Thank you, madam, for... Köszönöm szépen, hogy rákérdezett a földtörvényre. A kormány tegnap elfogadta már a nem a, a, a, az ellenzéki elnök nélkül ezt a törvényt. Két politikai párt van, a kormánypárt és az ellenzék, a szenabi a szenepi párt. A szenepi bolykottálta a tegnapi ülést, úgyhogy a törvényt tulajdonképpen csak egy politikai párt fogadta el. És ez alapján valóban igaz, amit mondott. A két másik törvénytervezet, igazából három, a szakszervezeti törvény, az is nagyon restriktív a szakszervezetek alapításával kapcsolatban. Eddig a szakszervezeteket létre lehetett hozni a munkahogyi minisztérium engedélye nélkül, de hogyha de ha elfogadják a törvénytervezetet, akkor a munkaügyi szak, eh, minisztériumnak kell engedélyeznie. És ez nagyon eh, korlátozó, ugye 20% a munkavállalóknak akarja azt, hogy létrehozzák a szakszervezetet, és a szövetség létrehozásához 50 helyi szakszervezet kell. És a konfederációhoz pedig 10 szövetség kell. Úgyhogy ez rendkívül korlátozó a szakszervezetek, szakszervezeti alapítás szempontjából. Ezen kívül a függetlenségüket is elveszítik, mert hogyha a kormány arra kényszeríti őket, hogy a tagdíjat azonnal befizessék, akkor most már rögtön a törvényes bér alapján kellene befizetniük a, a, a díjakat. Nos, ezek nagyon rossz hírek a szakszervezetek számára. Említette ön azt is, hogy Csubuti úr, bocsánat, Csubuti urat meggyilkolták, bár nem csak őt, de nincs vizsgálat. 94-től kezdve egészen 2000 12-ig, tehát 94 és 2012 között 12 újságírót öltek meg, gyilkoltak meg, fényes nappal. És egyetlen egy elkövetőt sem állítottak az igazságszolgáltatás elé. Az egyik egy nagyon népszerű szakszervezeti vezető volt ezen kívül, akit szintén fényes nappal lőttek le, ezt sem vizsgálták ki. Úgyhogy a, a jogállamiság Kambocsában valóban óriási kihívások előtt áll. Nem csak a szakszervezeti törvény, de a kibertörvény, a telekommunikációs törvény, és van még egy törvény, a kulturális törvény, amit most akarnak elfogadni, hogyha ez a, bocsánat, mezőgazdasági. Ha a mezőgazdasági törvényt elfogadják, akkor ez tulajdonképpen legitimizálja az összes földkoncesziót. koncesziót. Nos, ezek a problémák Kambodzsában. Említette január elején, 2014. januárjának elején a munkások legyilkolását. Így van. A munkások a gyár előtt tüntettek, magasabb bért követeltek. 177 dollár keresnek, ez a minimum minimuma, és még ezzel is nagyon nehéz plombenben megérni. Óriási az infláció. Úgyhogy ezt a minimumot kérték, és, és tisztességesebb munkakörülményeket kértek. De a január közepén a rendőrség rájuk lőtt, ötöt megöltek, egy hiányzik, az el, eltűnt, és 40-en e, súlyosan megsérültek. Azért tudjuk, mert e, mi gondoztuk a 40 sérültet, és 23 embert bebörtönöztek, anélkül, hogy e, lett volna elfogadó parancsok. Egy a családjuktól nagyon távoli helyre, a vietnámi határ mellé vitték őket, ott van egy börtön. Ott tartották őket és a családoknak nagyon nehéz oda eljutni, hogy meglátogassák őket. Nos, ez tehát a helyzet jelenleg Kambodzsában. A jogállamiság még mindig problémát jelent. Köszönöm szépen. A következő Páncélieri úr. Sí, un breve, un breve comment. Csak nagyon röviden. Először is maga az, hogy ön azt mondja, hogy lehet, hogy legközelebb ide sem tud már látogatni, azért ez azt mutatja, hogy ez az ország azért kevéssé demokratikus. Minden esetre a miniszterelnök 30 éve hatalmon van. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez már önmagában is rossz, legalábbis bennem allergiás reakciót vált ki. És úgy egyébként pedig abból, amit hallottam, és saját tapasztalataimból is az derül ki, hogy Kambodzsában azért a büntetlenség és az erőszak kultúrája nagyon erős. Volt egy állásfoglalásunk, mert az európai ö, emberek szemében még mindig a vöröskmer rémuralom ö, lebeg, és ezért úgy gondoljuk, hogy minden, ami azután jött, az csak jó lehet. Szerintem nem kellene várni, nem kellene megvárni azt, hogy hogyan értékelik, hogyan értelmezik ezt az új jogszabályt, mert hogyha ennyire a demokratikus tér szűkülését látjuk, akkor biztos, hogy ennek a mostani törvénynek is az lesz a célja, hogy a civil társadalmat tönkretegye, és hogy megakadályozza, hogy elmondják a véleményüket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekünk, ahogyan az már el is hangzott, valamiféle kezdeményezést kellene kialakítanunk, ami támogatja önöket. Az is igaz, hogy létezik ö, Kambodzsában ellenzék, de mégiscsak valamiféle egypártrendszer kezd kialakulóban lenni, ez pedig nagyon-nagyon súlyos általában a demokrácia szempontjából. Erről szeretném az önök véleményét meghallgatni. Sí, creo que la señora Düssepülkra puede contestar o quiere que... Düssepülkra asszony válaszolhat. Um, J'ai juste manqué la deuxième question. A második kérdésre nem figyeltem. Elnézést. Eh, me, me, de, de monsieur, monsieur Panzeri. Panzeri úr kérdéséről volt szó. Keket majd megkérjük, hogy válaszoljon a második kérdésre, ami az állami jogszabályok értelmezésével kapcsolatos kérdést illeti. Ahogyan már elmondtam, általában a nemzetközi sztenderdeknek nem felel meg az alkotmány, és a jogszabályok sem, mert nagyon ködösen fogalmaznak, azért is, hogy aztán kihasználják ezeket a jogszabályokat arra, hogy önkényesen embereket fogva tartsanak, és az emberek nem tudják, hogy pontosan mit jelent a jog. Ráadásul az arányosság elvét sem követik ezek a jogszabályok, mert korábban voltak már olyan jogszabályok, amelyek ezt a kérdést rendezték, és ez a kriminalizáció és ezek a kemény büntetések, amiket a törvény előír, tényleg nem arányosak. Az egész jogállamiság kérdésével kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapvető kérdés, hiszen az, hogy a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság és a jogállamiság megvalósuljanak, anélkül a gazdasági fejlődés nem mm, indul be, és ezért támogatjuk az Unió részéről Kambodzsát, mert mi vagyunk a legnagyobb támogatói a fejlesztési projekteknek ebben az országban. Néhány megjegyzés lenne azzal kapcsolatban, hogy milyen moratóriumot vezettek be 2012-ben. Az átláthatóság a gazdasági koncesziókkal kapcsolatban. Nos, hát ez sem rendezett kérdés még, ami azt jelenti, hogy európai cégek most is megvásárolhatnak koncesziókat. Ez egy olyan téma, amelyel az EU-nak továbbra is foglalkoznia kell. Azonban a cukornáddal kapcsolatos viták témájában nagyon sok kérdés marad még függőben, mert ahogyan ön is elmondta, jelenleg vizsgálat folyik, de nincsenek referencia értékek, és nincsen ütemterv sem azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogják a kompenzációkat kiszámolni, és ráadásul illegális kompenzációk is történtek, és ezek azért hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az emberek ne tudjanak visszatérni a saját földjeikre. Hogy hol van mindebben a civil társadalom szerepe, nos hát miután az egész jogállamiság intézménye forog most kockán, hát ezért azt kell, hogy mondjam, hogy nincs most senki sem veszélyen kívül. Igen, azt kérdezték, hogy Kambodzsában várható-e az egypárt rendszer, hogy mit gondolok erről. Hát valójában a parlamentben két politikai párt van, és az ellenzék, de ennek ellenére az összes elfogadott törvénynél csak 50% plusz egy szavazatra van szükség. Vagyis az ellenzék szavazata nem számít. Például az új törvényt 68-an szavazták meg a kormányon lévő képviselők közül az 50 valahány ellenzéki képviselő bolykotálta a szavazást, de hát ez nem számított. Három törvényt elfogadtak, amely az igazságszolgáltatási rendszert ellenőrzésére vonatkozik, és itt is itt sem vett részt a szavazáson az ellenzék. A kormány ellenőrzi, tehát a törvény alapján, az elfogadott törvények alapján a kormány ellenőrzi az igazságszolgáltatás, vagyis itt az alkotmány ellenére a végrehajtás és a jogalkotás, illetve igazságszolgáltatási rendszer mind egy kézben van, a hatalma lévő párt kezében nincsenek szétválasztva. A média is, főleg a televízió, majdnem az összes televízió csatornát a hatalmon lévő párt ellenőrzi a magán cégnek az engedély kibocsátása azért, hogy az ellenzék, a nem kormányszervezetek használhassák, tehát hogy legyen egy független televízió. Ez esetben is már egy év óta gyakorlatilag nem tud működni ez a független televízió csatorna. Úgyhogy a helyzet nagyon nehéz Kambodzsában, nagyon nehéz arról beszélni, hogy több pártrendszer lenne, mint ami egyébként szerepel az alkotmányban. Két hatalmon lévő párt van, de hát a legtöbb törvényt elég egy politikai párt szavazataival elfogadni. Csak az alkotmány módosításhoz van szükség kétharmados többségre, és még a bizalmi szavazásnál is elég az 50% plusz egy szavazat, Úgyhogy ez a párt bármit megtehet. És ettől félünk, úgy gondoljuk, hogy a szakszervezetekre vonatkozó törvény, a kiberbűnözésre vonatkozó törvény, a mezőgazdasági törvény, mindezeknél az a kockázat, hogy önállóan csak a kormánypárt megszavazza át fog menni. A föltulajdonnal kapcsolatban egyetértek Gáellal, ez egy súlyos probléma. Jelenleg azt lehet mondani, hogy a föld, a művelhető föld 63%-át magáncégeknek kiadták koncesszióban, és több mint 700 ezer kambodzsai elveszítette a föld tulajdonát, elzavarták őket vannak az úgynevezett location site -ok, ott vannak még ilyen lakhatási területek, amiket kaptak, de itt nincs elektromos áram, nincs ivóvíz, nincs iskola közelben, nincs munkahely. Ez egy üres terület, amit adnak, adnak az embereknek, mint a, úgy élnek ott, mint menekültek a saját hazájukban és ezért nagyon sok ilyen ember külföldre megy, mert máshol keres munkát. Több százezer személy menekült el Tájföldre, Malajziába vagy Dél-Koreába, nagyon sok kambodzsai. Vannak olyan faluk, ahol csak nagyon fiatalok vannak, vagy csak nagyon öregek élnek ott. A középkorúak elmentek külföldre munkát keresni, és ez nagyon szomorú. Szeretné még valamit esetleg hozzátenni? Akkor szeretnék köszönetet mondani mindkettőjüknek a előadásokért. Továbbra is fogunk dolgozni ezeken a témákon. Nagyon fontos számunkra az önök országa. Köszönöm szépen, és köszönet mindenkinek. Bueno, vamos a ir rápidamente a las preguntas. De akkor gyorsan köz... Nem tudom, hogy a kollégáknak van-e kérdése. Señor Panceri. Su... Panceri úr, van egy kérdés. La tua, la tua questione, pregunta, come si... A te kérdésed, hogy mondják ezt olaszul? A te kérdésed. Felolvashatom, ha akarod. ¿La leo yo? Felolvasom? Well, it's a question on, on, on. A kérdés a Tibete kapcsolatos. Miss, Mr. Giorgio Antonio. Giorgio Antonio van itt, aki válaszol a kérdésre. Pánzeri úr kérdése a következő. Akkor válaszoljon rá. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, as you say, uh... Sajnos tévedben igen szomorú az, hogy 2009 óta 141 tibeti gyújtotta fel önmagát Kínában, és 140-en közülük meg is haltak ezt követően. Ezen kívül az ön felgyújtás és az ehhez való kapcsolódás, tehát családtagok és barátok is büntetést kapnak, halálbüntetéssel is sújtják őket. Az Európai Unió oldalú és többoldalú kapcsolatok keretében a tibeti emberi jogi helyzettel kapcsolatban többször kifejezte álláspontját, és igyekszik az ENSZ közgyűlésével és az emberi jogi tanácssal is kapcsolatba lépni. Tiszteletben tartjuk Kína területi integritását, de felszólítja eh, Kínát, hogy vizsgálja meg a tibeti nép frusztrációjának okát, és eh, tartsa tiszteletben gazdasági, kulturális eh, és egyéb jogait. A kínai hatóságoknak tiszteletben kell tartani a békés gyülekezés és önkifejezés jogát, minden ember jogát, hogy a békés demonstrációkon részt vegyen a kínai hatóságoknak meg kell engedni azt, hogy minden tibeti autonóm területre újságírók és diplomaták bejuthassanak. Nincs hivatalos kapcsolat a Dalai Láma követével 2010 óta, és nincsen érdemi párbeszéd a Dalai Lámával és a különböző etnikai csoportokkal, illetve ők közöttük. A legmagasabb szintre megküldjük a stratégiai párbeszédben érintettek felé ezeket az üzeneteket, és az EU-Kína júniusi csúcs találkozón is elmondtuk. Két nappal ezelőtt Delegben súly, nagyon szomorú emlékeztető volt a tibetiek jogaira. A következő EU-Kína emberi jogi párbeszédre novemberre ben kerül sor. Itt ezeket a kérdéseket felkívánjuk vetni. Sí, grazie. Köszönöm szépen. Értem a választ, de azért azt hiszem, hogy ez nem egy megfelelő válasz ebben a helyzetben. 80 éves a Dalai Láma, nemrég volt a születésnapja. Valamit tennünk kellene annak érdekében, hogy ezt a témát keményen, ezzel a témával keményen szembesítsük a kínai hatóságokat, mert az az érzés alakult ki bennem, hogy noha a témával foglalkozunk, de egy kicsit túl gyengék vagyunk, akkor, amikor ezzel a hatalmas országgal felveszük a kapcsolatot, pedig Európa keményebb lehetne és elszántabb. Igen, ne haragudjon, igaza van. Azért az, hogy megvárjuk a következő emberi jogi párbeszédet, egy kicsit ez a mondat nem sokat mond. Uh, uh, Mint mondtam, ezeket a kérdéseket a legmagasabb szinten vetik fel. Uh, Kétoldalú tárgyalások keretében is a kínaiakkal felvetették a stratégiai párbeszéd során és az EU-Kína csúcs találkozón is. Nem csak általánosságban, de konkrét neveket és eseteket is megemlítettünk. A kínai fél minél magasabb szintű volt a, a tárgya, tárgyalás, a kínai fél válasza annál magabiztosabb. A kínaiaknak megvan a kínai emberi jogi felfogása. Úgy gondolják, hogy az elmúlt években Kínában javult az emberi jogi helyzet, megvan a maguk fejlődési útja, és ők szerintük, és ő szerintük ez a helyzet. Egyszerűen nem kerülik meg a kérdést, válaszolnak a kérdésekre a legmagasabb szinten, de így válaszolnak. Nem csak elve, érveink, elvekkel tudunk érvelni, hanem gazdasági érveink is vannak. De a válasz mindig ugyanaz. Yes. Eh, la señora Lockbiller. Köszönöm szépen. Lockbiller asszony, szintén van egy kérdése. Yeah, thank you. So... Köszönöm szépen. Az én kérdésem a szólás szabadság és a társulási joggal kapcsolatos. 2011 óta az Egyesült Arab Emirátusokban. 2012-ben a parlament állásfoglalást fogadott el, akkor tárgyaltunk erről. 2013-ban 94 eh, aktivistát eh, egy eh, tömeges bírósági eljárásban 15 évre ítélték, egyszerűen azért, mert nem erőszakos módon véleményüknek hangot adtak. 14-ben a különleges megbízott újra felvetette ezt a kérdést. A az, a, az elítéltek azonnal és feltétel nélküli felszabadítást követeljük-e munka alapján. Nos, a kérdésem ezzel kapcsolatban tulajdonképpen a következő hat kérdés. Az EU és tagállamai léptek-e, megfigyelték-e az eljárást, hogy értékeljék a tömeges eljárást, ami 94-ben e, volt, és hogyan kommunikálták e, a megfigyelés eredményeit az ottani hatóságoknak és a nagy közönségnek, a lakosságnak. Követelte a 94 tartott, illetve elítélt szabadonbocsátását az EU. Fontolja az EU, hogy a lelkismereti alapon bebörtönzötteket bebörtönzöttek azonnali szabadon bocsátására szólítsa fel a hatóságokat. Meglátták-e a 94 bebörtönzött bármelyikét, és igen, hogyha engedélyezték-e a látogatást, mi volt a látogatás eredménye, és terveznek-e további látogatásokat. És egy általánosabb kérdés, az EU a 14. legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Arab Emirátusoknak. hogyan tudja az EU erős gazdasági befolyását érvényesíteni a kormánynál, azért, hogy az ország e, emberi jogi helyzete általánosságban javuljon. Köszönöm szépen. Szlobek úr válaszol, ha jól tudom. Jó napot kívánok! Általában véve én is köszönöm a kérdéseket, és köszönöm az Egyesült Arab Emirátusokra vonatkozó konkrét kérdéseket is azt követően, hogy az EP 2012-ben elfogadta az állásfoglalását, részben az állásfoglalása, részben pedig a Genfi fejlemények alapján, különösen a Schengeni mentességet, az EU elfogadta, hogy egy emberi jogi munkacsoportot hoz létre. Ez az a fórum, ahol ezeket a kérdéseket felvetjük az Egyesült Arab Emirátusokkal közös munkacsoportban. Nos, konkrétan az ön kérdéseire visszatérve. A tömeges bírósági eljárás. Az EU Abu Dhabi missziója kérte az eljárás megfigyelését, nem engedélyezték számára. A fogvatartottak kérdését következetesen és gyakran felvetjük az, e, a, az emirátusi hatóságoknál, és a diplomáciai lehetőségekre támogatunk, támaszkodunk a szabadon bocsátásukra vonatkozóan. A látogatósokkal kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, hogy nem látogatta meg az Egyesült Arab Emirátusokban a börtönöket, csak a legutóbbi informális munkacsoport kérte májusban, hogy meg látogathassunk egy börtönt, ők választották meg, hogy melyik lesz az, de ez nem az volt, ahol a 94-ből 69 tölti a büntetését. Valószínűleg a jövőben újra kérvényezni fogjuk, hogy egy másik fegyházat vagy börtönt is megváltogathassunk, és remélhetőleg akkor ezt is engedélyezik. Az Európai Unió nem tud arról, hogy tagállami látogatások voltak-e a börtönben. Egyszerűen nincs ilyen információnk. Továbbra természetesen az EU hatóságokkal együtt a diplomácia csatornákon keresztül az emberi jogi munkacsoporttal a szólásszabadságért továbbra is kiállunk a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesüléséért, és kérjük továbbra is az ENSZ megbizottak beengedését a velük való együttműködését, és természetesen az ő jelentésüket, ajánlásaikat mi is átveszük. Ami pedig a gazdasági befolyást illeti. Nos, Abu Dhabiban az EU delegáció csak 2013 második felétől működik. Természetesen igyekszik koordinálni, erősíteni az EU tagállamok helyét emberi jogi kérdésekben is az emirátusok hatóságaival szemben. Ezt továbbra is megtesszük. Az EKS természetesen, bocsánat, az emirátusokkal szemben természetesen vannak bizonyos diplomáciai eszközeink, de ne felejtsük el, hogy a tagállamoknak nagyobb lehetősége van a befolyásolásra, tehát tulajdonképpen fel kellene szólítani őket, kérni őket arra, hogy ezzel éljenek. És a parlamenti képviselőket is, különösen, hogyha figyelembe veszük, hogy a Schengeni vízummentesség ez a folyamat az emberi jogi kérdésekre is nagyon pozitív hatással volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Henkel urat fogom megkérni, bár nincs itt. De helyette a, a Ruingazi kérdése válaszol a kollégája. Nos, a kérdés tehát az volt, hogy az Európai Unió Ruingas úr üldözésével kapcsolatban mit tesz. A választ pedig várjuk, Nemet úr. Sí, adelante, adelante. Német Esztertől. Okay, yes. So, thank you very much uh, for, the, uh, for the European Köszönöm szépen azt, hogy az Európai Parlament továbbra is érdeklődést mutat a Myanmari emberi jogi helyzet és uh, Rudinga úr helyzete iránt. A kérdés az egyik legfontosabb uh, EU az EU számára az egyik legproblematikus kérdés volt a Myanmarral való párbeszéddel. 2014. június 22-én a külügyi tanács egy új következtetés sorozatot fogadott el a Miameri Burma következő választásokra. A tanács következtetéseiben az EU felszólítja a demokratikus, befogadó, átlátható és demokratikus választásokat a kisebbségekre vonatkozóan és akik teljes mértékben használhassák politikai jogaikat szabadon. Ugyanezeket a következtetések, ugyanezek a következtetések hangsúlyozzák, hogy tartós megoldásra van szükség a ruhingák állampolgárságának kérdésére vonatkozóan, és ez a, a migrációs válság okait kezelni. Szükség van arra, erre az emberkereskedelem megakadályozása és az emberi életek megmentése érdekében. Június 18-án 2014-ben az EU különleges emberi jogi képviselője Ramredin, Stavros Ramredinis felvetette azt, hogy szükség van a ruhingák helyzetére egyre jobban figyelni, a külügyminiszterekkel, a bevándorlás és lakossági miniszterrel, a miniszterelnökkel, Urzó Ternával, a tárgyalásokkal és a regionális miniszterrel való tárgyalásaiban sürgette őket arra, hogy megoldást találjanak mindazok számára, akik évtizedek óta ott élnek az országban, állampolgárságot kell, hogy kapjanak. Találkoztak az ENSZ ügynökségekkel és a Rakhán államban működő szervekkel, a kritikus munkájukhoz biztosította őket az EU további támogatásáról. A ruhingákkal kapcsolatban a második EU már emberi jogi párbeszéd során 2014. június 18-án Nepidóban került sor. Az EU továbbra is állásfoglalásokat terjeszt be a Miamári emberi jogi helyzetre vonatkozóan az ENSZ közgyűlésén és az ENSZ emberi jogi tanácsában is. Utoljára márciusban ezében tettük ezt meg. A Rokán államban a helyzet külön megjelenik mindkét állásfoglalásban. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz az, a támogatási ügynökségek munkája a térségben, mégis fokozatosan terjeszt, kiterjesztették munkájukat. Az EU az egyik legnagyobb, legjobb szereplője a Rakán állambeli közösségi ellenállásnak oktatása, az életkörülményekre víz, szanitáció, vallás közi tisztelet, diszkrimináció elleni harc a fő témák. 35 millió eurós költségvetéssel dolgoznak a humanitárius támogatási forrásból, ezek, ha ez havi 8 milliót jelent. A rohingák támogatását mellett az Európai Unió humanitárius segítséget nyújt Bangladesben rohinga menekülteknek, és szorosan kapcsolatban van a tájföldi hatóságokkal is. A párbeszéd itt újra elindult a ruhingák helyzetére vonatkozóan. A tájhatóságok határozottan kötelezettséget vállaltak arra, hogy a problémát megoldják, és lépéseket is tettek, hogy letörjék a csempész hálózatokat, a dél-tájföldi tengeri koporsók megszüntetése érdekében. A táj miniszterelnök helyettesnek levélben jelezték május 26-án a súlyos helyzetet. A bizottság ezen kívül a közelmúltban új forrásokat helyezett ki, 300 ezer eurót, arra, hogy a ruhinga halászokat támogassák Indonéziában és Maláziában. A fő, Mogherini főképviselő ezen kívül foglalkozott a migrációs válsággal. Európa és Dél-Kelet-Ázsia is 2015. május 25-én tárgyaltak a csúcs találkozón, a, a főbiztos asszony aláhúzta a hogy az életkörülményeket és az eredő okokat kell javítani, regionális megközelítésre van szükség, együttműködésre a nemzetközi partnerek számára, csak így lehet megoldást találni. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy biztonsági kérdésekről is van szó, hiszen embercsempészet, emberkereskedelem és eh, transnacionális nemzetközi bűncselekmények is eh, megtörténnek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hozzáfűzni valója bárkinek? Eh, niet echt, behalve eh, dank voor het antwoord. Köszönöm szépen a választ, a legfontosabb dolgokat feljegyeztem, és a eh, kollégának, Henkel kollégának természetesen átadom, hiszen ő tette fel a kérdést. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés Aszterics Júzúré. It is very clear, yes. Igen, világos a kérdés, persze. Brian Cantor, kérem, hogy válaszoljon rá. Very much. No, uh, thank you very much for the... Köszönöm szépen a kérdést. Igen, az EU folyamatosan felveti az emberi jogi párbeszédek során a közép-ázsiai országokkal, valahogy kínzás kérdését, tehát minden egyes emberjogi párbeszéd során ezt felvetettük. Ez volt az eset Türkmenisztán és Tajikisztán esetében a múlt hónapban, májusban a Kirgiz köztársasággal, és Üzbegisztán és Pakisztán esetében pedig tavaly novemberben. Folyamatosan felvetjük a börtönben fogvatartottak kérdését, az emberjogi aktivisták, újságírók, egyéb aktivisták bebörtözésének a kérdését. Folyamatosan kapcsolatban állunk a régió kormányaival, ajánlásokkal érünk a kínzás kérdése tekintetében. Természetesen ez változó, hogy milyen hatással van az egyes országokban. Vannak olyan országok, ahol már előrelépés történt a kínzás visszaszorítás esetén, és természetesen ilyenkor ösztönözzük az országot a tovább lépése. Nincs egy olyan egységes javaslat, amit ajánlunk, hanem arra ösztönözzük a partner kormányokat, hogy különféle jogalkotási, politikai reformokat vezessenek be, amelyek közösen vezethetnek ahhoz, hogy csökkenjen a kínzásos esetek száma. Vannak ezek között jogalkotási reformok is, amelyeket javasolunk, és a, tekintetben, hogy a kínzást azt bűncselekménynek tekintsék, aztán amikor kínzásra vonatkozóan bizonyíték van, ezt ne lehessen felhasználni a bíróságon, állítsanak föl független és megfelelően támogatott nemzeti megelőző csoportokat, aztán az oktatás, a képzés fontossága, a igazságügyi végrehajtó testület tagjai számára új intézkedések, a rendőrségi állomás, a rendőri állomásokon fogva tartottak regisztrációjára vonatkozóan, a lehető legkorábbi fázisban az ügyvéd biztosítása a elfogottak számára, aztán az isztambuli jegyzőkönyv elfogadása az orvosi ellátáshoz hozó hozzáférési jog tekintetében a fogvatartottak számára. Rendkívül fontos, hogy a kínzásos eseteket megfelelően ki kell vizsgálni, és hogy a felelősöket felelősségre vonják. Nagyon fontos, hogy a, a maguk a törvények végrehajtói is tartsák tiszteletben a törvényeket. Igen, látjuk, hogy bizonyos országokban a régióban van előrelépés, ezt üdvözöljük, de még azért nagyon vegyes a kép, és vannak olyan esetek, ahol még nagyon sok esetet nem vizsgáltak ki. A párbeszéd során projektekkel is élünk az egész régióra vonatkozóan, csak néhány példát adnék erre. Van egy három éves projekt a Henzéki Emberi Jogi Alap támogatásával, 1,1 millió eurós összeggel Kazasztán Tajikisztánban a kínzás felszámolására, ez 2013-ban kezdődött. Másik három éves projekt a gyermekek Közép-Ázsiában a fogvatartó gyermekek elleni erőszakos cselekmények felszámolása a célja. A Kazasztán, Kirgisztán és Tajikisztánra vonatkozik ez. Itt 1,1 millió euró a keret a 105. EU kirgizisztáni civil társadalmi konferencia, itt is különösen foglalkoztunk a kínzás felszámolásával. Itt nagyon sokan jelen voltak a jogászok, ombudsman, Nemzeti Kínzási Megelőző Intézmény képviselője, civil szervezetek képviselői, és egy sor más projektet is folytatunk a Kirgiz köztársaságban is a Nemzeti Kínzási Megmezősi Intézmény felállítása is ebben az országban megvalósult. Folyamatosan felvetjük ezeket a kérdéseket a párbeszéd során. Thank you very much. Köszönöm szépen. Asztevicius úr, köszönöm elnök asszony. Igen, köszönöm szépen az információkat úgy gondolom, hogy a téma folyamatosan napirenden kell, hogy maradjon, amikor magas szintű EU képviselők meglátogatják ezt a régiót. De szeretném megkérni önt, hogy ezt az információt adja át a közép országok vagy köztársaságok delegációi számára, azért, hogy folyamatosan a delegációs renden is tartsák fönt. Hogyha belső információnk vannak, esetleg több információt is átadhatna nekik. Mindennyian tudjuk, hogy a helyzet nagyon-nagyon rossz még mindig, és a hatóságok a, alkalmazzák a kínzást, vagy kínzáshoz hasonló fogvatartási körülményeket alkalmaznak, főleg a politikai fogvatartottak esetében, és ez abszolút elfogadhatatlan jelenleg. Köszönöm. Igen, kétségtelenül. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt az ülésünkön, és köszönhet mindenkinek a részvételét. És kellemes nyarat kívánok, köszönhet a tolmácsoknak is, és mindenkinek kellemes nyaralást. Köszönöm. Szeptember 22-én lesz a következő ülésünk.